Jó napot kívánok mindenkinek! Good morning, buenos dias! Elkezdjük az ülésünket, folytatjuk tevékenységünket. Engedjék meg, hogy bejelentsem önöknek, hogy a belga szenátus elnöke Peters úr ma nem tud jönni, mint sejthetik, az ország politikai tárgyalásai kötik le az idejét. Már néhány hónapja dolgoznak azon, hogy létrehozzanak egy kormányt Belgiumban. És Rüde Meyer, aki a szenátus alelnöke, elfogadta, volt olyan kedves, és elfogadta meghívásunkat, és helyettesíti kollégáját, ő fog itt az elnöki asztalnál közreműködni a mai napon. Biztos, hogy ez nagyon érdekes lesz ez az ülés, figyelembe véve a már jelentkezett szónokokat. Várjuk majd a kommentárokat, a kérdéseket, és kollégánk fog ezekre reagálni. De most nem is húzom az időt, és azt javaslom, hogy kezdjük a munkacsoportok jelentéseivel. Tegnap ültek össze a munkacsoportok, szeretném azt is kiemelni, hogy a hozzászólási kérelem forma nyomtatványt kijön kiosztottuk. Lötemnak is lesz alkalma felszólalni, valamint Barózó úrnak, és önök majd nekik is kérdéseket tehetnek fel. Szeretném tudni azt is, hogy ki szeretne ki kíván hozzászólni, azért, hogy ne kilométer hosszú listánk legyen. Már most szeretném tudni, hogy hány, hányan szeretnének hozzászólni, mert ennek alapján tudom elosztani a hozzászólási időt. Ezt elmondtam, és most pedig a munkacsoportok prezentációjára térünk át. Először is Átadom a szót az egyes munkacsoport képviselőjének, aki a milyen növekedés, milyen típusú foglalkoztatást Európa számára címet viseli. Ezt Portász kollégánk és Maria Rena vezette ezt a munkacsoportot, és Bruno Taibens az előadó, az jelentéstevő, úgyhogy át is adom neki a szót. Megkérem, hogy csatlakozzon hozzánk az elnöki asztalhoz, vagyis a hozzászólói pulpitushoz. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák, Szeretném most elmondani önöknek ezt a jelentést részben, francia nyelven részben, hollandul fogok beszélni. A mi munkacsoportunk, ezt az elnök úr már elmondta, azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy milyen növekedésre és miféle munkahelyekre van szükségünk a jövőben. Az Európa 2020-as stratégia keretén belül és a 2011 utáni pénzügyi kitekintés keretében belül megmutatkozott az, hogy csak akkor tudunk újabb munkahelyeket teremteni, ha több Európának adunk teret. Ez pedig azt jelenti, hogy az elkövetkezendő tíz évben komolyabban kell venni a szociális agendát, mint az elmúlt tíz évben. A munkacsoporton belül javasoltam, hogy a vitába vonjunk be különböző aspektusokat, így például a növekedési impulzusok kérdéseivel is foglalkoztunk egy zöld gazdaság tekintetében, és egy olyan gazdaság tekintetében, amely még inkább a tudás alapú társadalomra épül. Ezen túlmenően beszéltünk az 50 éven felüliek és a fiatalok bevonásáról is a munkaerőpiacba. Hangsúlyoztam továbbá azt is, hogy az európai szociális modellt szavatolni kell, annak fennállását, és ezen túlmenően a nagy vállalatok szerep, társadalmi, szociális szerepvállalásának is fontos szerepet kell játszania. Ez mindenek előtt a multinacionális cégekre igaz. A vita során elhangzott az is, hogy nagyon fontos helyes egyensúlyt találni. Egyrészt a takarékoskodás között, ami a közpénzeket illeti, és másrészt a növekedési impulzusok között. Nyilvánvalóan előbbire szükség van, és ez egy nagy kihívás is egyben, ugyanakkor azonban a versenyképességünket is fenn kell tartanunk, és stimulálnunk kell a növekedést. Az adósság leépítése, ez is elhangzott, azt is jelenti, hogy a kormányok kiadásaikat megfontolják és felelősen kezelik. Ugyanakkor rossz megoldásként tekintették sokan a válsággal kapcsolatos újabb adókat. Sokan hangsúlyozták, hogy az államadósságot csökkenteni kell, a költségvetési deficitet is csökkenteni kell, és hogy a megtakarításokat sokszor a vállalatok javára kellene fordítani, így például a bérköltségek csökkentésére. Mások úgy gondolták, hogy mindenek előtt a multinacionális cégek, de más vállalatok is rövid távon gondolkodnak, és a rövid távú nyereséget tartják mérvadónak. A multik gyakran akkora bevételekkel rendelkeznek, mint egy-egy ország GDP-je. Természetesen nekik nagyobb társadalmi felelősséget kell vállalniuk. Eddig csak önkéntes vállalásokat kaptunk a részükről, és ezeket nem tartották be. A tagállamoknak el kell gondolkodniuk azon, hogy a múltik eh, felelősségét hogyan lehetne a jövőben jobban számon kérni, megvalósítani. Ezen túlmenően nagyon fontos lenne a kis és középvállalatok számára javítani a hozzáférést a hitelekhez. Ezen kívül az 50 éven felüliek és a fiatalok eh, munkahelyteremtése is eh, igen jelentős kérdés, és ezzel kapcsolatosan több ötlettel álltak elő a hozzászólók. A válságból még nem keveredtünk ki. Az államok inkább a stabilitásra koncentrálnak, kevésbé a növekedésre, ezért kevesebb a befektetés kutatásba és fejlesztésbe. Ez nem csak a versenyhelyzetünket fenyegeti, hanem a munkahelyteremtést is. A belső piac, amely 1992-től alakul ki, 3 millió munkahely létrehozását eredményezte. 2008-ban a gazdasági pénzügyi válság veszélybe sodorta ezt az optimista jövőképet. Ugyanúgy elmondható, hogy a Lisszaboni stratégia ambiciózus terveit sem sikerült megvalósítani. A hatóságoknak nagyon kevés a mozgásterük ahhoz, hogy maguk létrehozzanak munkahelyeket, mert ott van a súlyos adósság teher. Az új munkahely teremtés lehetőségének tehát más ágazatokból kell származnia. A vállalatok is kell, hogy rendelkezzenek bizonyos mozgástérrel, a magas munkanélküliség a csökkentett fogyasztáshoz vezethet. Éppen ezért a munkahelyteremtést kell élénkítenünk, főként a legérzékenyebb lakossági rétegek körében, a fiatalok és az 50 éven felüliek körében, akik egyébként lehetőséget nyújtanak foglalkoztatási lehetőséget a vállalkozások számára. Az európai állampolgárok felé kell fordulni, és csak ezt követően kell harmadik országok munkaerőjéhez folyamodni. Az innováció a kulcs szó a gazdaság élénkítés során. Az innováció ahhoz vezet, hogy több munkahelyet lehet teremteni. Ezen kívül kiemelték azt is, hogy az automatizálás és a robotizálás káros a munkahelyekre nézve, és a legkényesebb, legérzékenyebb, legkevésbé szakkosodott munkaerő számára. Kiemelték ezen kívül a képzés, oktatás szerepét. Ez eh, ma azt tenni szükségessé, hogy jobban összpontosítsanak a szakképzésre és a zöld energiákra. A tudás és a zöld gazdaság szintén hangsúlyt kap. A nagy infrastruktúrális beruházások szintén élékíthetik a munkahelyteremtést és a gazdaság növekedését. Jobb ismeretek, jobb munkahelyeket teremthetnek, és több hozzászóló éppen ezért kiemelte, mennyire fontos az élethosszig tartó képzés. A legjobban képzett munkásokat meg kell győzni arról, hogy maradjanak Európában, nem csak a munkásokat, hanem a legjobban képzetteket általában a munkahelypolitika legyen összhangban a különböző tagállamok között, és ne csávítsák el egymás munkaerőjét. A zöld gazdaság a kohéziót kell, hogy erősítse, és nem szabad pluszköltségeket, hogy pluszköltségeket rójon a vállalatokra. Az egyik hozzászóló azt is megjegyezte, hogy nem csak a politikai felelősök közötti megállapodásokat kell stimulálni, hanem a vállalatok, vállalkozások közti megállapodásokat is. Ez a konferencia kitűnő példa volt az együttműködésre, még akkor is, hogyha a zsúfolt napirend miatt, munka teher miatt kevés EP képviselő volt jelen. Meg kell hallgatni a vállalkozásokat, új szükségleteiket, és azt is meg kell kérdezni, hogy milyen új vállalkozásokat, milyen új munkahelyeket lehet teremteni. Ami pedig a az Európa 2020-as stratégia új célkitűzéseit illeti a növekedés és a munkahelyteremtés terén a következő elképzeléseket ismertették a hozzászólók. Tájékoztatni kell a az állampolgárokat a 2020-as stratégiáról, a reformtervekről. Ezen intézkedések kötelező érvénye csak másodlagos jelentőségű. Mások kiemelték, hogy a növekedés munkahelyteremtés problémáit globálisan, kollektíven kell megoldani, a, és éppen ezért szükségesek a közös európai célok. Az ipar oktatás együttműködése elengedhetetlen a növekedés a munkahelyteremtés szempontjából. Kiemelték azt is, hogy a harmadik országok belé áruk, amelyeket adnak, vesznek az európai piacon, sokszor nem veszik figyelembe az illó előírásait, sem pedig az ökológiai normákat. Ezeket az államokat, a termelőket mindenképpen nemzetközi fórumokon kell szembesíteni ezzel a helyzettel. Ami az új gazdasági tigriseket illeti, a vállalkozókat, ez, az ő rugalmasságokat, ezt is figyelembe kell venni, és számukra Európa legyen a modell a harmadik országok számára. Hölgyeim és uraim, ez volt az első munkacsoport beszámolója. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen ezt a részletes, érdekes beszámolót. Köszönjük, hogy betartotta az időt is. Elfelejtettem az előbb mondani önöknek, hogy 5-10 percben szólalhatnak föl a munkacsoportok vezetői. Második munkacsoport. Második munkacsoport Európa gazdasági irányításával foglalkozott. Pervas Berez asszony fogja előadni az összefoglalót. Monsieur le Président, merci de cette... Elnök úr, Köszönöm az alkalmat arra, hogy beszámolhatok a kettes munkacsoport tevékenységéről. Milyen gazdasági kormányzást volt a mi témánk. Kedves kollégák, a munkacsoport rövid prezentációval indult az EP nevében, ezt én ismertettem. Elmondtam, hogy a válság, a gazdasági és szociális válsággal foglalkozó bizottság milyen javaslatokat tett, és elemeztük az eurózónát, a gazdasági kormányzást, ennek keretében gazdasági pénzügyi kérdésekkel megbízott biztosi posztot hoztunk létre. Mostanában mindenki a különböző valuták harcáról beszél, Éppen ezért ez a pont rendkívül fontos. A másik javaslat a multilaterális kapcsolatok erősítése, a stabilitási paktum megvalósítása. Megbeszéltük, hogy mi a kapcsolat a két dinamika között a jelenlegi vita során. Majd harmadsorban, bevezetőmben azt is elmondtam, hogy mennyire fontos bevonni a nemzeti parlamenteket az EP munkájába ezen európai szemeszter keretében a tanács és a bizottság kiemelt helyet biztosít a gazdasági kormányzat kérdésének. Figyelembe véve a kollégák hozzászólásait, az adózási, fiskális kérdések egyre fontosabb helyet kapnak a viták során. 13 hozzászólás volt a nemzeti parlamentek részéről, házom hozzászólás EP kollégák részéről. Most ismertetem a szintézést. Ki kell emelni a nemzeti költségvetési tevékenységek és az európai költségvetési munka közötti kapcsolatot, az összehangolást együttdöntési eljárás keretében bíráljuk el a különböző javaslatokat, fogadjuk el portugál, olasz, cseh, francia parlamenti képviselők feltették a kérdést, elég-e a határidő, az idő a nemzeti parlamenteknek arra, hogy elmondják véleményüket egy-egy javaslatról. Azt is elmondták, hogy a nemzeti parlamentek hozzájárulása nagyon jól kiegészítheti az európai hathavi munkát. Franciaország képviselője azt kérte, hogy a nemzeti reformprogramok, konvergencia tervek elfogadása után jó lenne, hogyha egy parlamenti fórumot tartanának, és ezt körülbelül májusban kellene összehívni. Még ezen a javaslaton el kell gondolkodni, ezt meg kell még vitatni. Említést tettek arról is, hogy milyen problémák vannak a bizalommal, az államok eladósodásával. Az egyik brit parlamenti képviselő vetette fel ezt a kérdést, valamint ezen európai fél év keretében az olasz kollégák visszatértek arra, hogy szükség van világos indikátorokra az államháztartás fenntarthatósága szempontjából. A kerekasztal során sokat vitatkoztunk arról, hogy a szerződéseket esetlegesen felül kellene vizsgálni. Az EP belüli kollégák Jean-Claude Juncker véleményét ismertették, aki azt mondta, hogy politikai jogok miatt nem lenne kívánatos a szerződés felülvizsgálata, hiszen ez még bírósági eljárásokat is vonhatna maga után. Folytatódott a vita, felvetették a kérdést, hogy egyszerűsített eljárást kellene alkalmazni, vagy pedig a konventet kellene ismét összehívni. A vita még folyik, a lengyel és német képviselők vetették fel ezeket a kérdéseket többek között. A német, lengyel és EP-beli kollégák szóltak az adózás kérdéséről is és arról, hogy szükség lenne harmonizálni az adóügyeket. Ezt sokan osztják, nem csak az adó mértéket, hanem a, az adóalapot is összhangba kellene hozni, valamint haladni kellene a megvalósítás terén is, vagyis nem csak Európában, hanem nemzetközi szinten a pénzügyi tranzakciókat meg kellene adóztatni. Negyedik pont, ezt belga társelnökünk vetette fel a hitelminősítő ügynökségekről van szó. Nagyon sok vita folyik erről manapság, például arról, hogy milyen körülmények között lehetne egy európai hitelminősítő intézetet létrehozni, és ha igen, akkor milyen feltételek mellett lépne fel ez az ügynökség például az államok adósságának minősítése szempontjából. Másik kérdés. Egyensúlyt kell teremteni a gazdasági kormányzat terén. Összhangba hozva mindezt az első munkacsoport vitájába, vagyis milyen feltételek mellett működne a gazdasági kormányzat, és ez nem szabad, hogy veszélyeztesse a jövőbeli finanszírozási lehetőségeket. Német kollégák emelték ki ezt a kérdést. Az az általános nézet, hogy a restrikciós intézkedések a közkiadások terén azért, hogy az állam adósságot csökkentsék, nem szabad, hogy a jövőbeli befektetéseket korlátozza. Azt olasz kollégák szóltak arról, hogy európai kölcsön folyósítási lehetőséget kellene létrehozni, például a stratégiai infrastrukturális beruházások finanszírozása érdekében. Sok kollega elmondta, hogy ezek az intézkedések munkahelyteremtést is kell, hogy eredményezzenek, és mindezt a szegénység elleni harccal kell összhangba hozni. Tisztelt elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani a kettes munkacsoportról. Nagyon sok gondolatot, elképzelést vetettek fel a résztvevők. A gazdasági kormányzat csak akkor lehet hatékony, hogyha a nemzet és az EP képviselők együtt dolgozhatnak, és közös stratégiát követnek, mégpedig egy olyat, ami lehetővé teszi az EP számára a devizák, valuták háborúja közben, tehát lehetővé teszi az, hogy mind belül, mind pedig kívül erős legyen és erős maradjon. Köszönöm szépen! Köszönöm! Most akkor közvetlenül áttérünk a harmadik munkacsoport beszámolójára, amelynek az európai egységes piac elmélyítése és kiszélesítése volt a témája ugye Joana úr, a spanyol szenátus tagja fog beszámolni nekünk a munkacsoport munkájáról. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Tegnap a hármas munkacsoportban, amelynek én voltam az egyik vezetője, azzal a témával foglalkoztunk, hogy milyen kihívást jelent az EU számára a belső piac. Hiszen a belső piac az Európai Unió egyik alappillére. A harmadik munkacsoportban ugyanaz derült ki, ami már a Monti jelentésben is olvasható, ő ugyanis azt írja, hogy a belső piac egyaránt ébreszt reménységet és félelmet az emberekben, és ez tagállamonként persze különböző mértékű. Ez most különösen igaz, amikor egyes országokat nagyon súlyosan érint még a válság, mások pedig már kezdenek kilábalni belőle. Azon kívül nagyon különbözőek a gazdasági ideológiák, egyfelől ugye ott van a liberalizmus az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a szociális piacgazdaság ideálja, és vagy ehhez, vagy ahhoz tartozó volt minden felszólaló, de abban egységesek voltak a felszólalók, hogy erősíteni kell a belső piacot, a cégek és magánszemélyek bizalmát a belső piac iránt. Meg kell erősíteni. Különböző vélemények hangzottak el arról, hogy a belső piacot mennyire szabad megnyitni. Voltak olyanok, akik a renacionalizáció és protekcionizmus pártján álltak, de a többség inkább úgy gondolta, hogy meg kell erősíteni a belső piacon érvényes szabadságokat. És ebben a kontextusban ugye sokan utaltak a jogi szabályozásra, és arra, hogy mennyire szükséges lenne az európai szerződések konkrét, gyors, korrekt átültetése. Sok ö, alkalmazási probléma merült föl, főleg a közbeszerzési eljárásról szóló irányelvvel kapcsolatban, mert ugyan szeretnénk szabad versenyt a belső piacon, de ugyanakkor emiatt nem szabad, hogy a kis és középméretű vállalkozások bürokratikus terhei elviselhetetlenné váljanak. Beszéltünk a szolgáltatás irányelvről, arról, hogy ennek ebben milyen esélyek, vannak, milyen potenciál van benne, de a félelmekről is, amelyek hozzákötődnek. Az európai piacot elsősorban innovációval kell erősíteni a harmadik világ országaival szemben. A versenyképességünket elsősorban az innovációval őrizhetjük meg. És vigyáznunk kell arra, hogy a globális szabályozások, új globális szabályok miatt egyes európai országok ne kerüljenek hátrányba. És egyes európai vállalkozások sem. Nagyon fontos lenne többünk szerint az adóharmonizáció az EU-n belül. Az egyes tagállamok közötti verseny hosszú távon alááshatja az európai közös versenyképességet. A többség úgy vélekedett, hogy az Európai Bizottság megközelítése alapvetően jó. Az októberi intézkedés csomag a belső piacra vonatkozóan jó gondolatokat tartalmaz. Bárnyi biztos mutatta be ezeket annak idején a hármas munkacsoport vitája alapján leszögezhetjük, hogy nagyon gyümölcsöző volt ez az eszmecsere, nagyon sokan megszólaltak, és világosan kiderült, hogy a résztvevők pontosan tudják, hogy miről beszélnek, pontosan tudják, hogy az egyes tagállamokban mi a helyzet. Jól informáltak voltak saját tagalomuk helyzetéről igyekeztem itt a teljes palettáját felsorolni a különböző véleményeknek. Úgy gondolom, hogy hasznosan hozzájárulhatunk a közös vitához, bár nyilván mindent még nem sikerült feltárnunk, minden részletkérdést. Köszönöm szépen Zsordinak. Kedves barátok, kedves kollégák, ezek voltak tehát a jelentések, amelyek a munkacsoportok vitái során születtek. Néhányan már jelentkeztek, hogy felszeretnének szólalni. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a szövegeket is már mindenki megkapta remélhetőleg, illetve éppen kiosztják őket. Ezek nagyon érdekesek, a jövőbeni munka szempontjából is. Ezzel elérkeztünk a következő napi rendi ponthoz. Yves Le belga miniszterelnök úr következik, majd 10 óra 30-kor, ezért most Barrózó urat kértük arra, hogy először ő szóljon. És ahogy mindig, ő is azt mondta, ő, ő most is azt mondta, hogy ez természetesen nem probléma, és most ő fog szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves! Tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt Európai Parlament! Nagyra értékelem minden alkalommal, hogyha meghívnak engem egy ilyen találkozóra. Ez nem csak udvariasság ugyanis, hanem valóban politikai tartalmakról érdemben beszélünk, mert a jelenlegi kihívás valamennyünk elkötelezettségét próbára teszi. Nagyon komoly feladatok vannak előttünk, és nem lehetünk sikeresek, hogyha nem közösen lépünk föl. Az európai intézményeknek, a tagállamoknak össze kell fogniuk. Valamilyen közös látásmódot ki kell alakítani arról, hogy hogyan lehet Európában munkahelyeket teremteni, újra generálni a növekedést. A következő generációk számára ez egy közös felelősség. És ennek a parlamenti dimenziója ugyancsak nagyon fontos. Önöknek van meg az a demokratikus legitimitása, amely révén a lakosság, az európai polgárok sajátjukénak tekinthetik a projektjeinket. Mindig is nagy hangsúlyt fejeztem ar- helyeztem arra, hogy a bizottság és a parlament között jó legyen az együttműködés, és személyesen is örülök annak, hogy most ez az egyeztetés kibővült a nemzeti parlamentekkel. Ebben a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy többet kellene beszélnünk egymással, és többet kellene egymásra hallgatnunk is, és ennek a jegyében zajlik gondolom ez a mai tanácskozás is. Közös megközelítésre van szüksége. A, vilá- a válságból egy dolog egyértelműen kiderült. Az európai polgárok nagyon aggódnak, főleg munkahelyeik miatt. Amiatt, hogy megtarthatják-e munkahelyeiket, illetve hogy egyáltalán lesz-e munkahelyük, a fiatalokra gondolok, rövid és hosszú távon de a nyugdíjaik miatt is aggódnak, a környezet miatt, a környezet állapota miatt. És ránk tekintenek válaszokért. Fel kell mutatnunk, hogy vannak -e válaszaink, képesek vagyunk a jövő kihívásaival szembenézni. Ez a válság rámutatott közös függőségünkre, egymástól való függőségünkre, ez jó. Eddig úgy gondolom, hogy meg feleltünk a kihívásoknak, de ennél még sokkal többre van szükség. A gazdasági felendülés szempontjából most nagyon fontos pillanatokat élünk meg. Van némi javulás a gazdaságban, a előrejelzéseknél valamivel jobban alakul a gazdaság, de ez az apró növekedés még, még nem sokat jelent, és ráadásul tagállamonként nagyon különböző a helyzet, tehát nem dőlhetünk még hátra. Most az a fontos, hogy minden erővel elmélyítsük a megoldást. Voltak már válságok az Európai Unióban, megreformáltuk a pénzügyi rendszerünket, a gazdasági irányításról van most szó, és olyan rendszert akarunk kiépíteni, amely hosszú távon garantálhatja a prosperitást, okos, fenntartható és nem kirekesztő jellegű esélyegyenlőségen alapuló növekedésben gondolkodunk. Ehhez minden építőkockát össze kell ragasztani egymással. Ezek az építőkockák egyes intézkedések. Ilyen intézkedés például a felügyeletről szóló, és más számos intézkedés is most éppen tárgyalás alatt áll. Jövő év végéig a pénzügyi szektor túl lesz az átalakuláson, ez egy forradalomszerű átalakulás, forradalmi átalakulás. A jövőben gazdaságaink remélhetően ráállnak egy növekedési pályára, és megfelel majd ez a növekedés a globális partnerek, konkurensek növekedésének is. De az államháztartások eladósodása most súlyos gond, mert ez is rámutat arra, hogy együttműködés nélkül egyes tagállamok bedőlhetnek. Hosszú távon nem lehet növekedés garantálni, ha egyes EU tagállamok esetleg bedőlhetnek. Májusban ezért stabilizációs folyamatot indítottunk el, amely konkrét hatást gyakorolt, és új eszközöket próbáltunk ki a gazdasági felül, vizsgálat felügyelet területén, és megpróbáltuk az egyensúlytalanságok okait is feltárni. Ezekre mind szükség volt, sikerült konszenzusban ezeket az intézkedéseket elfogadnunk az Európai Tanács elnökével, Rompuy úrral közösen. Múlt hónapban az Európai Tanács már alkalmazta ezeket a kereteket és eszközöket, és egy állandó válságkezelési mechanizmusra is javaslat született. A bizottság most vizsgálja ennek az új rendszernek valamennyi elemét. A tagállamok abban is megállapodtak, hogy ö, ö, óvatosan belenyúlnak a szerződésbe is, de nem akarják, és mi sem akarjuk kinyitni Pandora szerencséjét újra, nem akarunk jogbizonytalanságot okozni, csak a szükséges operációt végezzük el majd jogi szempontból a szerződéseken. Kifejezetten tehát kicsi beavatkozásra van szükség, nem fogjuk megváltoztatni a jelenlegi struktúrákat, kompetenciákat, 2013-ra azonban azt reméljük, hogy amikor majd akkorra megszűnik a, a vagy hát véget ér a tervezési időszak, az új tervezési időszak keretei között működhetünk, ami a felügyeletet és a stabilitást illeti. Ezek mind fontos lépések voltak a jövő szempontjából, de mindez nem elég a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez sokkal többre van szükség. Ha a jövőre gondolunk, akkor most kell alapvetően átállítani a váltókat. Erről szól az Európai Unió, hogy a jövőt tervezzük, és újra mondom, okos, fenntartható, nem kirekesztő növekedést akarunk. Új forrásait akarjuk feltárni a növekedésnek, és ez közös feladat, mert ha ilyen mértékű változásokat akarunk, akkor nyilván ezt csak közösen lehet elérni, itt nem egyes intézményekről, egy parlamentről, parlamentekről van szó, hanem mindenkiről szó van. Mindenki hogy a sajátjának kell, hogy érezze ezt a kilábalási ö, folyamatot, a reformokat. A munkát pedig most kell elkezdeni, nem lehet késlekedni. Előre kell hoznunk a strukturális reformokat. Az Európa 2020-as stratégia jó keretet biztosít e jövőben meghozandó intézkedéseknek, amely a polgárokra koncentrál, az egységes belső piacra koncentrál, a növekedésre, amely innováció alapú és fenntartható, amely révén Európa rugalmasabb, ellenállóbb, versenyképesebb lesz. Az úgynevezett flagship kezdeményezések, a zászlós hajós kezdeményezések közül már egyet elkezdtünk a, az igen gyors internet csatlakozásra vonatkozót. Egyéb zászlós hajók például az innováció, a tudomány fejlesztése, iparunk új üzleti modellekkel való ellátása, a design, a marketing területén, a munkahelyteremtés, teremtés a szegénység elleni küzdelem és a kirekesztettség elleni küzdelem, az ifjúság és az források hatékony felhasználása. Nyilván néha ö, meg kell állnunk, hogyha soroljuk a célokat, hogy hogyan. Közös iránytűre van szükség, új eszközökre, és támaszkodnunk kell a múlt pozitív és negatív tapasztalataira is, hogy a Lisszaboni stratégia gyakorlatilag megbukott. Miért fontos az, hogy ez most ne bukjon meg? Hogy jól csináljuk? Mert nem szabad, hogy a közös erőforrásokat elpazaroljuk, időnket, pénzünket. De ha összefogunk, akkor a nemzeti gazdaságpolitikák, ha összhangban vannak az európaival, akkor kölcsönösen egymást segíthetik, és valódi változást képesek generálni. Nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselők a frontján legyenek ennek a harcnak, saját kormányaikkal egyeztessenek, és próbálják egymást közös európai perspektíve irányába terelni. Konszenzusra van szükség. Azon tagállamokban, ahol a nemzeti parlamentek már maguk is elkezdtek hasonló kilábalási intézkedéseket elfogadni, azok jó úton járnak. De nem elég javaslatokat tenni, hanem monitorozni, ellenőrizni azt, hogy mi az, ami működött, mi az, ami kevésbé működött, követni kell az intézkedések hatását, és folyamatosan, rugalmasan alakítani őket. A nemzeti parlamentek félelmüknek adtak hangot, hogy az európai költségvetés új rendszere autonómiájukat veszélyezteti. Ez nyilván nincs így, és soha nem is volt senkinek a szándéka Örülök, hogyha ezt itt egyértelműen kijelenthetem. Az európai szemeszter fontos ö, eszköz arra, hogy a nemzeti és a közös erőfeszítések egy pályára álljanak. Erősebbek leszünk, hogyha információval látjuk el egymást. Mindenkinek jó az, hogyha makroökonomiai trendek tükrében közösen gondolkodunk, mi is időben gondolkodunk el a problémákon. A válság rámutatott jó, nem volt szükség a válságra, de nagyon hasznos volt a válság abból a szempontból, hogy kiderült, hogy egyes nemzeti kormányi döntéseknek igenis nagyon súlyos hatása lehet más EU tagállamokra is. Tehát nem lehet a nemzeti politikát tisztán nemzetiként tekinteni. A nemzeti politikának mindig hatása van a többi Európai Uniós országra is sőt nem csak a többi uniós, hanem a többi országra általában globális hatása van minden döntésnek ma már, minden minden összefügg, de különösen az unión belül nyilván. Ezért a különböző eszközök egy mixét kell kialakítanunk, és figyelnünk kell, hogy mi működik és hogyan. Minimális normákat kell előírni valamennyi tagállam számára, ami a pénzügyi piacok szabályozását illeti. Ez kifejezetten parlamenti feladat. De a nemzeti intézkedéseknek összhangban kell lenniük egymással. Egyszerre kell őket meghozni nagyjából, és minél hamarabb. Ehhez arra van szükség, hogy az Európai Parlamenttel önök egyeztessenek, mert önöket is közvetlenül választják, és az Európai Parlamentet is közvetlenül választják, tehát önök és az Európai Parlament a legitim képviselői a lakosságnak, és önöknek is, a parlamentnek is most már nagyobb a felelőssége, nagyobb a hatalma, ezt a felelősséget önöknek észre kell venniük. A nemzeti parlamentek mintha még nem vették volna észre, hogy miben is áll az európai realitás. Mi az ő szerepük Európában. A válság biztos, hogy valamennyiünkre sok terhet ró, de ezek után nem térhetünk vissza a, az egyes nemzeti politikákhoz. Nem fog visszatérni a múlt, teljesen új jövőről kell elgondolkodnunk, olyan gazdaságot kell felépítenünk, amely világ mércével mérve értékeit és hatását tekintve is összemérhető a konkurensekével, és őrzi az európai értékeket, mint például a szociális piacgazdaság alapelvét, felelős gazdaság, amely mindig odafigyel a kiszolgáltatottakra is. fentartható gazdaság, erőforrásokkal jól gazdálkodó, szén alacsony szénkibocsátású gazdaság. Tehát nagyon sok kihívással kell egyszerre szembenéznünk, de annál szebb a feladat, hogy nem akarjuk feladni közben értékeinket sem, szociális és környezeti szempontból egyaránt. Ez tehát valamennyiünktől sokat követel nemzeti és európai szinten is. Én elkötelezettek vagyok amellett, hogy önökkel együttműködjek. Köszönöm, hogy most meghallgattak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kedves barátom, Barroso, Leterm úr még mindig nem érkezett meg, ezért Ezért, mivel nagyon rugalmasak vagyunk, alkalmazkodunk a helyzethez, azok a kollégák, akik jelentkeztek, hogy fel szeretnének szólalni, ők most megtehetik ezt, és amint megérkezik Letármór, akkor megszakítjuk a vitát, és az ő felszólalása után folytatjuk. Elmondom, hogyan zajlik majd a vita. Mindenki három percet kap, és kérném önöket, hogy tartsák be az adott időkeretet. Önök is bizonyára emlékeznek rá, hogy tegnap is, ahogy tegnap is, úgy ma is alkalmazhatjuk a kék kártyás módszert. Nem kötelező, de lehet élni a lehetőséggel. Ez azt jelenti, ha valaki felszólalt, akkor egy kolléga felemelheti kék kártyáját, és ezzel jelez, jelzi, hogy kérdést szeretne intézni az előző felszólalóhoz, ha az illető készen áll arra, hogy megválaszolja a kérdést, akkor 30 másodpercben feltehető a kérdés, hogy az előző felszólalóhoz intéz, intézze kérdését, és ezt követően a válaszadónak is 30 másodperce van. A kék kártyát egyébként legfeljebb kétszer lehet használni a vita során. Ezek tehát a szabályok, most pedig akkor Willy de Meyer kollégának adnám át az elnöklést, aki nem csak társelnök itt, hanem Miezs polgármestere is, és azok, akik tudják, hogy ez mit jelent, azok tudják azt is, hogy ez egy hatalmas privilégium. Most ideülök a bizottság elnöke mellé, és Demeyer kolléga pedig átveszi az elnökséget itt az ülésen. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elnökölhetek ezen az összejövetelen. És ezt úgy kezdem, hogy Piruté vezette asszonynak adom meg a szót, aki Litvánia, Litván parlament képviselője, három percet kap ön. Bizottsági elnök úr, európai parlamenti képviselők, üdvözöljük az Európai Bizottság azon szándékát, hogy egy sor reformot hajtson végre a az Európát és a pénzügyi szektort megrázkódtató komoly válság után. A gazdaságot globálisan szabályozni kell, mert ha nem, akkor új válságok törnek ki. Egyetértek önökkel abban, hogy be kell vezetnünk a pénzügyi tranzakciók adóztatását. Bár nem tudom, hogy ha ezt csak európai szinten vezetik be, az hozzá egyáltalán eredményeket, hiszen a pénzpiacok globális szinten működnek. Éppen ezért Európa és a legfontosabb gazdasági szereplők Európában és a világon közös, az egész világra kiterjedő pénzügyi tranzakciós adóról kell, hogy beszéljenek a bankok váltották ki a válságot, és most a bankok profitálnak a válságból. Beszéltünk arról, hogy hogyan lehet új munkahelyeket teremteni, de a legtöbb tagállam eladósodott, és közben a bankok nyújtják a kölcsönöket, és az az érzésünk, hogy a tagállamok donorként lépnek fel a bankokkal szemben, hiszen támogatják a bankokat irreális mértékben. Valahogy rá kellene venni a bankokat arra, hogy új munkahelyeket hozzanak létre. Ami a 2020-as európai stratégiát illeti, szerintem az, az állampolgárok szegénységére is gondolni kellene. Arra sürgetném az EU-t, hogy ne csak nyilatkozatokat tegyen a szolidaritásról, hanem a gyakorlatban lépjen akcióban. Ami pedig az energiát illeti. Sokszor azt tapasztaljuk Európában, hogy a kétoldalú megállapodások fontosabbak. Örülök annak, hogy önök bíznak a nemzeti parlamentekben, és az információcsere a fiskális fegyelemről nagyon fontos. Szerintem a nemzeti parlamenteknek van erő, erejük arra, mondjuk arra, hogy a pénzügyi kontrollt végrehajtsák országukban. Elnök, köszönöm szépen, asszonyom, és gratulálok önnek azért, hogy betartotta a három percet. Most pedig a második hozzászólónak adom meg a szót, Andrei Galazewski, Lengyelország képviselője, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A jobb gazdasági kormányzat az EU-ban valóban most van erre szükség, és ezeket az intézkedéseket meg kell hozni a körülményektől függetlenül. A tagállamok gazdaságpolitikáját jobban összhangba kell hozni, monitorozni kell a gazdasági helyzetet, és egy új válságkezelési keretet kell megteremteni. Ezek jól meghatározott célok, és ezek segítségével védeni tudjuk a gazdaságot a jövőbeli válságoktól. Az EU-nak az is célja, hogy a világméretű versenyképességet növelje. Meg kell valóban teremteni a közös piacot, hiszen tíz év telt el azóta, hogy ezt elindítottuk a tagállamok versenyképes helyzetét is erősíteni kell. Ezek a tagállamok egymás között is versenytársak, és végül is ez hozzáadott értéket képvisel. Tegnap vita volt a tagállamok közötti versenyről. Az adó rendszerek éveken belül, ezt viszont negatívan értékelték. Beszéltünk arról, hogy mi is ennek a versenynek a lényege, milyen problémákról van itt szó? Nem tartják be a jogszabályokat, vagy pedig meg kell változtatnunk a szabályokat azért, hogy ne legyen ez a verseny annyira ádáz? A másik pedig, amikor adózásról van szó, ugyanazt a nyelvet kellene beszélnünk, amikor az adómértékről és a munkaerő, a munka áráról van szó. Barozó úr új munkahelyekről beszélt. Végső soron az új munkahelyeket az új beruházások teremtik meg, ezt kell elősegítenünk az EU, az USA, India, Brazília részéről is, harmadik országok részéről is. Azért, hogy ösztönözzük a befektetőket, belső versenyre van szükség, például verseny a munkaerő, különböző árai, ára, árai szintjén, a az adómértékek szintjén, és erről nem volt igazán itt vita. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most azt javaslom, hogy adjuk át a szót a harmadik hozzászólónak, Harbor úr, EP képviselő. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Mint a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság elnökeként, elnöke, Tegnap társelnöke voltam a releváns bizottságnak. Köszönöm a beszámolót, amit önök is hallottak. De én ki szeretném emelni azt, hogy az egységes belső piac elmélyítésének kérdése kapcsán van még néhány elmondani való. A saját szakbizottságom munkájáról az EU 2020-as stratégia kapcsán mi sok mindent kezdeményeztünk. Ahogy önök is tudják, két héttel ezelőtt egy úgynevezett Single Market Act-re tettünk javaslatot, egy belső piaci törvényre, amely jelenleg 50 javaslattal együtt hamarosan a közös vitára terítékre kerül, és ahogy az elnök úr is mondta, hogy előre kell venni a belső piac kérdéseit, Nos, ennek a jegyében tettük ezt, majd később erről szó lesz remélem, mert a bizottságom javaslata megmutatja, hogy mit tehet a parlament az EU 2020-as stratégián belül. A 2020-as stratégia csak irányt jelölt ki, de az eszközöket nekünk kell kitalálni, a gazdasági növekedés ösztönzőit. És el is mondtuk, az Európai Bizottságnak, hogy például nagy baj van a közbeszerzési eljárással. Túlzottan bürokratikus, sokan annak is tekintik, és ezért nem is élnek vele. Nem igazán szolgálja sem az előrelépés, sem a kis cégeket. Tehát ezért tettünk javaslatot valami másra. A második fő gondolatom, amelyet meg szeretnék önökkel osztani, és a bizottság elnökével ugyancsak, az, hogyha a nemzeti parlamentek be akarják tölteni fontos szerepüket, és együtt vannak, akarnak valóban velünk működni a belső piac működése érdekében, és persze a saját polgáraikat akarják képviselni, akkor sokkal jobban együtt kell működnünk a stratégiai tervek kialakítása során. Nem elegendő az, hogy a bizottság elküld önöknek egy száz, számos javaslatot, és önöknek gyorsan ezekre reagálni kell. Ez nem igazi bevonás, nem igazi párbeszéd, hanem már a tervezés szintjén is szerintem párbeszédet kéne folytatnunk. Konkrét példát is adnék, ha nem futok ki az időből. Például a szakképesítés a kölcsönös elismerése területén az Európai Bizottság 2012-ben reformot kíván bevezetni. 2011-ben az én bizottságom erről stratégiai jelentést készít, és már most volt a nemzeti parlamentekkel ülésünk, hogy meghallgassuk az önök javaslatait ezzel kapcsolatban. Sokan, sokakkal önök közül találkoztam ott. Tehát ezt tekintem együttműködésnek, hogy már a stratégia kialakítás első, legelső fázisában is egyből leülünk a nemzeti parlamentekkel. Ez az, ami a valódi párbeszédet jelenthetné, és remélem, hogy ön, elnök úr, mindent megtesz majd annak érdekében, hogy az európai parlamenti szakbizottságok és a nemzeti parlamenti szakbizottságok időben találkozhassanak egymással. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólását. Most a negyedik hozzászólónak adom meg a szót. Robert Lugar úr, az osztrák eh, nemzeti parlament képviselője. Köszönöm szépen. Az európai bankok jelenleg eh, korlátlanul kapnak pénzeket az Európai Központi Banktól 1%-os kamattal, ezzel államkötvényeket vásárolnak, más területeken is spekulálnak, mindenféle kockázat nélkül. 10%-os nyereségekre tesznek szert, vagy még nagyobb nyereségekre, és az Európai Unió kezeskedik ezért, semmiféle kockázatot nem vállalnak ezzel. Végeredményben tehát a bankok a legnagyobb nyertesei az Európai Központi Bank alacsony kamatjának. Ezek a kamatok azonban nem érkeznek meg oda, hová szállják őket, ezek pedig a kis és középvállalatok, amelyek nem csak Ausztriában, hanem másutt is rengeteg munkahelyet teremtenek. Ezen a területen 7-8 százalékos a kamatláb, éppen azért, mert senki nem kezeskedik ezekért a hitelekért, és a bankok úgy érvelnek, hogy itt hatalmas a kockázat, ezért magas kamatokat kell, hogy követeljenek. Ez azt jelenti, hogy az alacsony kamat, amelyet a központi bank bocsát rendelkezésre, nem érkezik meg oda, ahova meg kellene érkeznie. A gazdaságban a kamat csökkentés a gazdasági növekedést kell, hogy szolgálja, de ez ebben az esetben, mint ahogy mondtam, nem történik meg. Egy spekulációs buborék keletkezik csupán, amely végül majd ismét fájdalmas következményekkel járhat. Ezért gondolkodnunk kell arról, hogy valóban odaérkezzenek meg ezek a kamatok, ahová szánták őket. Ami a demográfiai fejlődést illeti, hogyha 10 hogy 10-15 év múlva az a problémával szembesülhetünk, hogy túl kevés a munkaerő Európában. Jelenleg magas a munkanélküliség, túl sok a munkaerő, 10-15 év múlva pont a fordítottja lesz igaz, mert kevés gyermek születik, és hatalmas problémával szembesülünk, ami a demográfiát illeti. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk ösztönözni a gyermekvállalást, hogy 10-15 év múlva, 20 év múlva meglegyen az a munkaerő, amelyre szükségünk lesz, vagy pedig a másik oldalon a bevándorlást kell új alapokra helyeznünk, hogy egy olyan bevándorlást tegyünk lehetővé, amely minőségi kritériumok alapján történik. Ez azt jelenti, hogy azokat a bevándorlónkat engednénk be Európába, akik megfelelő képzettséggel rendelkeznek, akik pedig már itt vannak, azok megfelelő képzéséről kell gondoskodni, hiszen a jövőbeni munkahelyek magas képzettséget követelnek majd meg. Nagyon sok az olyan bevándorló, aki már itt van, és nem felel meg ezeknek a kritériumoknak, és végül majd ez problémát fog okozni. Ez azt jelenti, hogy meg kell változtatnunk a nézőpontunkat, a hozzáállásunkat ezen a téren, és újra kell szabályozni a menekült ügyet és Európában ez hatalmas gondot okoz, új szabályozásra van szükség, tennünk kell valamit, hiszen máskülönben a jövőben hatalmas problémákkal szembesülünk majd. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólását és azt, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most pedig az ötödik hozzászólónak adom meg a szót, Alicia Oleh, Olehovská asszonynak, Lengyelországból öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Ami kétnapos tanácskozásunk a jövő kihívásairól az Európai Unió előtt álló feladatokról. Nagyon sok izgalmas témát érintett. A mi munkacsoportunkban három témát beszéltünk át, a gazdasági kormányzás, a munkanélküliség és a belső piac kérdéseit. Ezek azok a témák, amelyeknek amelyek kapcsán lehetséges a fejlődés és a növekedés újrateremtése, ezt várják tőlünk. Több mint tíz éve dolgozom gazdasági bizottságokban, és én a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésekről is sokat tapasztaltam már, tanultam már, és a közbeszerzésekkel kapcsolatos követelmények szerintem teljesíthetőek a vállalkozók által. A gond az csupán, hogy valamennyi tagállamban, ahol beruházások történnek, és ahol a közbeszerzéseket gyakran alkalmazzák. Gyakran a vállalkozók alulképzettek olyan szempontból, hogy képesek legyenek részt venni közbeszerzési eljárásokon. És akkor ők a bürokratikus teherre hivatkozva panaszkodnak, de annak nincsenek talán tudatában, hogy nekik felelősségük is van, meg kéne tanulni, hogy hogyan kell pályázni bizonyos mértékű pályázati készség, képesség elengedhetetlen ma már, mert nyilvánvaló, hogy a közbeszerzésekre szükség van a legkevésbé kockázatos cégek kiválasztásához elengedhetetlen egy ilyen jellegű eljárás. Tehát a, a kormányoknak programokat kéne indítaniuk vállalkozók számára, hogy miben is áll, milyen kockázatokkal jár a közbeszerzéseken való részvétel, és hogyan kell azokon részt venni, hogyan kell felkészülni rájuk, hogy azok sikeresek legyenek. Véleményem szerint valamennyi tagállamban szükség lenne ilyen képzésekre, és e képzések révén maguk a polgárok is jobban értenék, hogy hogyan működik az EU, hogyan képes felkarolni innovatív gondolatokat, hogyan nyúlhat cégek alá, ha azok is megteszik azt, amit nekik kell megtenni. Környezetbarát innovatív megoldások érdekében. Mert ugyebár ez a célunk. Nehéz előre megmondani, hogy pont milyen módszerekkel, eljárásokkal lehet sikerre jutni, de tény az, hogy Európa egyre több cégnek segít, hiszen a szabad piacon egyre nehezebb megállni a cégeknek. Nem elegendő cégeket alapítani, hanem a hatalmas versenyben túl is kell élni. Lengyelországban sikerült a válságot most már egy kicsit kezelnünk, és remélem, hogy ebbe az irányba lép az EU ista. Köszönöm szépen. Következő hozzászólónak adom meg a szót, Hilda Figueredo asszony, aki az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a evita tekintetében három fontos alapvető kérdést kell megvizsgálnunk először is. A foglalkoztatási helyzet romlása, az egyenlőtlenségek és a szegénység helyzete, mindezek egyre romlanak a jelenlegi politikák következményeként, ez már itt el is hangzott. A válság nem utolsó sorban a bankok tevékenységében gyökerezett, akik most viszont a válság haszonélvezői. A középvállalatok finanszírozási nehézségei is hozzájárulnak ehhez, mindez azonban még súlyosbodik a költségvetési megszorítások révén. Nagyon sok tagállam nagyon sok nehézséggel küz, sok helyütt nagyon súlyos gazdasági és pénzügyi problémák vannak, és az ottani költségvetési megszorításokat drasztikusan irracionális kritériumokkal végrehajtják, ezáltal pedig az egész helyzet tovább romlik. Nem csak Görögországról beszélek, vagy Írországról, Portugálra is vonatkoztatom mindezt. Az ottani helyzet jelenleg szinte drámai jelleget ölt. Meggyőződésem, hogy a jövőben mindenképpen romlik majd a szegénység, egyre növekszik a szegénység, és egyre nagyobb lesz a szakadék a szegények és a gazdagok között. A második pont, amelyet említeni szeretnék, mindez azzal a következménnyel jár, hogy csökken a gazdaság és a szociális, illetve társadalmi kohézió. És épp abban az évben, amikor a szegénység elleni küzdelmet tűztünk zászlónkra, akkor romlik ez a helyzet. Nem sokára számokat kapunk, adatokat a szegénység elleni küzdelemmel kapcsolatosan. Minden bizonyal a szegények száma meghaladja nem sokára a 100 milliót. Érthetetlen, hogy az Európai Bizottság hogyan beszélhet még mindig a szegénység elleni küzdelemről, illetve az idei évről, mint a szegénység elleni küzdelem évéről, miközben ezzel egyidejűleg megköveteli, hogy az egyes tagállamok ezeket a szigorú megszorításokat megtegyék, amelyek tovább súlyosbítják ezt a helyzetet. A pénzügyi stabilitás úgy tűnik tehát, hogy a legmagasabb prioritás, ezzel szemben azonban a szociális fenntarthatóság kellene, hogy legyen a legfőbb prioritás. Ezen a területen tehát mindenképpen tennünk kell valamit, hiszen hogyha a jelenlegi politikát folytatjuk tovább, akkor a helyzet tovább súlyosbodik majd, és az Európai Unió építménye forog majd kockán illetve a jövendő generációk jövője is, hiszen nem lesznek munkahelyek a fiatalok számára, arra kárhoztatnak majd, hogy szegénységben éljenek a jövőben. Köszönöm. Président du Conseil Ami Luther urat illeti, temetésen volt, de megérkezett, és most átadom önnek a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az az igazság, hogy Dükken úr temetése délután lesz, de elnézést kérek, ma a kormány kabinet zárt körű vagy szűkörű ülést tartott a költségvetésről, úgyhogy már megnyugtathatom Barozó urat, hogy a stabilitási program szerint alakul a belga költségvetés. Hölgyeim és uraim, meghívtak engem azért, hogy szóljak Európa kihívásairól a válság után. Két évvel ezelőtt robban ki a banki pénzügyi válság, és most itt vagyunk azért Brüsszelben, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan lehet kikerülni a válságból. Ez közben azt is mutatja, hogy milyen gyorsan változik a gazdaság a múlthoz képest. Azért néhány szót szólnék a belga elnökségről is, elnézést kérek. 52 nap múlva zárul a belga elnökség, még egy kis türelmet kérek. Általánosságban szólva ki kell emelni azt, hogy a megközelítésünk teljesen összhangban van a Lisszaboni szerződés tartalmával, úgyhogy nem belga-belga programot kényszerítettünk önökre. Először is tiszteletben tartottuk az új intézményeket, például a tanács állandó elnöki posztjának meglétét, az új külpolitikai képviselőt, és az, hogy nem belga-belga programot kényszerítettünk az elnökségre, az azt jelenti, hogy a lehető legjobban megpróbáltuk az egyeztető, a közvetítő szerepét betölteni, figyelembe véve az, hogy az alapszerződés mit tartalmaz, és a különböző intézmények ehhez hogyan állnak nem kifejezetten eredeti az általunk követett program. Az első az önök témája is, a válság, a gazdasági válság, politikai válság, amely a pénzügyi és a banki válság mellett alakult ki, valamint a Stockholmi program. Lehet, hogy ez sajátosan belga hangsúly, a kohéziós politikát is előtérbe kívánjuk helyezni, mert szerintünk ez nem kapott elég hangsúlyt eddig. Azután a környezetvédelmi klíma politika Cancun előkészítésével már megvolt a nagoyai csúcs etágyban, vagy a másik kérdés pedig a bővítés, a, szintén új dolgokat hozott. Ami pedig a szönök mai témáját illeti, néhány szót szeretnék szólni az Unió előtt álló fő kihívásokról a jövőben. Etéren nem fogok semmi eredeti dolgot mondani, de először is emlékeztetek arra, hogy jobb gazdasági kormányzásra van szükség, Egyébként október 27-28-án volt az európai csúcs, ez is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Azután még a pénzügyi ágazat felülvizsgálatáról és az EU 2020-as stratégiájáról szólnék, a piacpolitika, kohéziós politika, majd ötödik program az EU működése, jogalkotási munka, költségvetési eljárás – megpróbáljuk lezárni a költségvetési eljárást. Először is a jobb gazdasági kormányzás és az európai csúcs konklúziói, október 27-28. Nagy hangsúlyt kapott a makroökonomiai ellenőrzés, a munkacsoport előterészete jelentését, ezt a munkacsoportot Fán Rompoly elnök úr vezeti. A jól emlékszem, hat javaslatot fogalmazott meg a bizottság. Erősíteni kell a stabilitási és növekedési paktumot, egy, egy sor intézkedést jelent, beleértve a szankciókat, politikai szankciókat, és vita volt a pénzügyi szankciókról is, de nem akarom megismételni, amit önök már tudnak kiemelte a csúcs azt is, hogy automatikusabban kellene alkalmazni ezeket a szankciókat, valamint növelni kell a kormány vagy államadósági kritériumokat, a százalékos arányokat. Ezen kívül az európai évről is vita volt, döntést hoztunk. 2011-ben kezdődik az európai fél év, az az elképzelés, hogy párhuzamosan megindul a stabilitási program minden tagállamban, és a nemzeti reformprogram megfelelően annak, amiben megállapodtunk. Ezen kívül válságkezelési, robosztus keretekre van szükség, ezt most még ki kell dolgozni a bizottság javaslatai alapján. Valamint ami az útmutatókat illeti, az euró állandó védelmét illetően, még itt is várjuk a javaslatokat, az tanács állandó elnöksége fogja ezeket decemberig kidolgozni. A másik pedig a pénzügyi ágazat kérdése, hol is tartunk most? Már elfogadtunk szövegeket a eh, négy új eh, európai hatóságról, a banki szektor felügyeleti hatósága, a biztosítási és eh, piaci szektor felügyeletéről van szó, és ehhez még hozzá kell venni azt a az igazgató testületet, amely a globális felügyelettel lesz megbízva. Ki kell emelni az alternatív befektetési alapok irányítóit, ezzel kapcsolatosan megállapodás született az ECOFIN tanácsban. Ha jól tudom, ma fog szavazni erről a szövegről a parlament, és a jogalkotási folyamat most fog lezárulni. Más ambícióink is vannak, például a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatosan. Szeretnénk nagyon messzire menni. Etéren hát Reindens kollégám mondta, hogy nagyon jól előre haladtunk, és már kialakulóban van a megállapodás erről. A másik az EU 2020-as stratégia. Barózó úr még nem volt a mi bizonyára részletesen beszélt erről. Le kell vonni a következtetéseket, ezzel kapcsolatosan, és itt a Lisszaboni stratégia hiányosságairól és hibáiról beszélnék. Itt koherensebb, robosztusabb programra van szükség stratégiai szempontból, szem előtt tartva a 2020-as stratégiát. Ami az innovációt, a klímaváltozást, a szociális befogadást illeti, erre vonatkozóan is programot fogadtak el európai szinten. November 12 a határidő arra, hogy ugyanazt a munkát elvégezzék nemzeti szinten is, figyelembe véve a célokat és az első intézkedéseket azért, hogy az úgynevezett szűk keresztmetszetekkel foglalkozzanak különböző területeken. A másik pedig a zászlós hajó célok, a digitális Európa, a szociális kohézió. Fontos az ütemtervhez ragaszkodni. Ezt azt hiszem májusban vagy júniusban javasolták. Továbbá hatékony nemzeti reformprogramokat is ki kell dolgozni, melyek lehetővé teszik nemzeti szinten a célok elérését, az öt különböző területen. Természetesen az EU 2020-as stratégiának csak akkor van értelme, hogyha ez szerves része az EU gazdasági kormányzat tervének. Azt is meg kell említeni, hogy a makroökonomiai stratégia, a költségvetési és az EU 2020-as stratégia, ezek mindegy globális gazdaságpolitika részei, melyek kiegészítik egymást, és erősítik egymást. Szerintem ez a megközelítés az EU számára forradalmi jellegű és előrelépés a gazdasági együttműködés, gazdasági kormányzat terén. Szólnék még a belső piacról és az innovációról. Most franciául fogok beszélni kollégám, az én diplomáciai tanácsadóm nagyon sokat dolgozik azon, hogy meggyőzze a spanyol kollégákat, egyébként a múlt héten az olasz kollégákkal is találkoztam, azért, hogy sikerüljön lezárni ezt a dossziét, ami azt hiszem 30-32 évvel ezelőtt indult, az európai szabadalom dossziéja. Sajnálatos, hogy a vállalataink, az európai KKV-k nyolcszor, kilencszer többet fizetnek akkor, amikor szabadalmat terjesztenek elő, szemben az amerikai kollégákkal a másik még a nyelvhasználat itt ezzel kapcsolatosan, de ez mindenképpen egyik főpontja a belga elnökség programjának. Megpróbálunk előrelépni és eredményeket elérni. Ma reggel tudtam meg, hogy meglehetősen bizonytalan az eredmény, mert néhány tagállambeli kollega igen visszafogott álláspontot foglal el. A másik pedig a az egységes piac terén vannak itt még szűk keresztmetszetek, a tanács várja a bizottság javaslatát azért, hogy a nehéz problémák, az 50 nehéz problémákra megoldás szülessen a piaci innovációs politikán belül foglalkozunk a szabadkereskedelmi megállapodásokkal, ez több lehetőséget nyújt az export számára, és ha jól emlékszem, szeptemberben volt az, hogy sikerült megoldást találni az EU és Dél-Korea között a tárgyalások során, és egy átfogó megállapodás született a tárgyalásoknak köszönhetően, és ez első eredménynek tekinthető a szabad kereskedelmi megállapodások során, tehát az EU és Dél-Korea között jött ez létre. Végül pedig szeretném elmondani, hogy az összes fontos dossziét illetően egy általános képet kívántam itt bemutatni, az intézmények munkáját is elősegítjük. Nagy harc folyik a Lisszaboni szerződés ratifikálása érdekében. Ezeknek az intézményeknek, az új intézményeknek működniük kell, prioritás kapott ez, és a jogalkotási munkát akarjuk újra indítani. Körülbelül 20 jogalkotási szöveg terén sikerült előrelépni, és e héten a 2011-es költségvetés tárgyában is e, eredményt akarunk elérni. Ez az úgynevezett tiszta együttdöntési eljárás keretében alakul ki. Egyrészt a 2011-es költségvetésre van szó, másrészt pedig egy igen fontos e, kérdést kell még itt megemlíteni, a több éves terv, saját forrásai az uniónak, ez egy másik téma, és remélem, hogy ezen a héten sikerül lezárni ezt a dossziét is. November 15 a határidő, holnap, holnap után lesz találkozó e témában a növekedési ráta limitált lesz a kiadásokat illetően itt az EU-n belül, de a költségvetéseket tiszteletbe kell tartani, és tudjuk, hogy az Európai Parlamentnek egyre erősebb előjogai vannak etéren a költségvetési tárgyalások terén. Reméljük, hogy sikerül egyeztetni az összes elemet. Igen, gyorsan szerettem volna ismertetni azt, hogy a gazdasági dossziékhoz hogyan is áll a belga elnökség, itt a rövid és hosszú távú politikákkal foglalkozunk, a jogalkotási munkával, és figyelembe véve az európai csúcs októberi eredményeit, a pénzügyi felügyeletet, és az, hogy működtessük az intézményeket, valamint pozitív szerepet játszunk, vagyis hiteles legyen az európai integritás. Tehát ezek a mi fő terveink és feladataink. Elnök, köszönöm szépen a tanács elnökének, miniszterelnök úrnak, Barozó úr és ön is elfogadták azt, hogy válaszolnak a kérdésekre, de ehhez arra van szükség, hogy jól gazdálkodjunk az idővel. Az utolsó felszólalókat meghallgatjuk, majd lezárjuk a felszólalók listáját, és tovább megyünk a vitában. Most átadom a szót Gorán Peterson úrnak, aki a svéd parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Európának a növekedésre kell koncentrálnia. Mert csak növekedés révén lehetséges hosszú távon megfelelnünk a kihívásoknak. Több felszólaló előttem már ezt leszögezte, és a beruházások élénkítése mellett tette le voksát, és ezáltal erősíthető meg szerintük az EU költségvetése is. Szerintem igaz ez, de nem csak az EU költségvetését kell megerősíteni, hanem meg kell vizsgálnunk az előző EU költségvetéseket is, és megnézni azt, hogy ezekben mi nem szolgálta a növekedést. Bizony voltak ilyen tételek bőven, mindent a növekedés szolgálatába kell állítani, különösen a kutatás és innováció támogatását. Luga úr Ausztriából utalt arra, hogy a munka erőpiacon újabb vagy további bajok lehetségesek hamarosan, és ez egy jóval nagyobb kihívás, mint pusztán a munkanélküliség, ugyanis a nyugdíjreform, nyugdíjrendszereket is teljesen meg kell reformálni. Egyértelmű, hogy ki kell nyújtani az aktív kort. az egyes tagállami rendszerek kap, oda kell figyelni, hogy sokkal több legyen a dolgozó, magasabb legyen a dolgozó nők aránya. Ez sok európai államban még kihasználatlan potenciál. Ha a jövőben a munkaerőpiac stabilitásáról beszélünk, akkor mindig beszélnünk kell a női munkavállalókról is. Ami pedig a növekedést illeti, a növekedésre való koncentrálást, könnyebb lesz megfelelnünk a kihívásunknak, hogyha a lényegre koncentrálunk. Köszönöm, és azt is megköszönöm, hogy betartotta a hozzászólási időt. Most pedig Alina Gajduskova asszonynak adom át a szót, cseh szenátus képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves hölgyeim és uraim, először is szeretnék gratulálni a belga elnökségnek a konferenciához, amelyet megszervezett e fontos téma körben, és szeretnék gratulálni a kiváló vitához is. Természetesen most azt szeretném elmondani, hogy Csehországban milyen tapasztalataink voltak. Az első munkacsoportban vettem részt, és ott elhangzott, hogy a Lisszaboni stratégia nagyon fontos volt. Lehet, hogy nem valósult meg az összes célkitűzése ennek a stratégiának. Mégis meggyőződésem, hogy a stratégia valamilyen szinten kudarcot vallott. A stratégia azt jelentette gyakorlatilag, hogy az Európai Unió alapvető döntéseket hozott, és kiderült az is, hogy az Európai Unió nem szeretne ott versenybe bonyolódni, ahol nem lehet versenyt folytatni. Szó van itt a szociális, környezeti dimenzióról, és itt hangsúlyozták azt, hogy mennyire, menny, milyen nagy a versenyképesség. A 2020-as stratégia folytatja ezt az irányvonalat, azonban nem beszélhetünk kizárólag növekedésről. Nagyon fontos szem előtt tartani az életminőséget is. Az Európai Unió ez egy alapvető célkitűzése, ugyanúgy, hogy az állampolgároknak is, ezt a nemzetközi szintéren is célként tűzték ki, de ez egy csak egy közösen megvalósítható cél. A Lisszaboni stratégia nem lehetett sikeres ezen a téren, illetve nem tudott sikeres lenni. Abban a formában, ahogyan azt európai szinten megvalósították, ezt az összes tagállamban is százszázalékosan meg kellett volna valósítani, ez sajnos nem történt meg. A nemzeti parlamenteken keresztül kellett volna megvalósítani a Lisszaboni stratégiát. Azt hiszem, hogy a 2020-as stratégia is csak akkor lehet sikeres, hogyha a nemzeti parlamentek is az ászlajukra tűzik annak megvalósítását csak is akkor koronázhatja siker az erőfeszítéseinket, hogyha közösen egy csónakban nevezünk, és hogyha nemzetközi szinten szeretnénk magasabb életminőséget teremteni. A versenyképességet pedig nem csak az innováció jelenti, és az adóügyi kedvezmények, ezt a szakértők is alátámasztják, ide tartozik az oktatás és az egészségügy is. Pontosan ezért nagyon fontos erősíteni az európai szociális modellt. Ezért szeretnék még egyszer köszönetet mondani azért, hogy az Európai Parlamenttel eszmecserét folytathattunk ezügyben, és Barroso úr is részt vett ezen, és az Európai Bizottság képviselői, hiszen Európa jövőjét a Lisszaboni szerződést követően az fogja befolyásolni mindenképpen, hogy az európai tagállamok, az európai nemzeti parlamentek és az intézmények hogyan tudják közösen megvalósítani ezt a jövőképet. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Most pedig átadom a szót Jan Kreinernek, aki az osztrák parlament képviselője. Köszönöm, elnök úr. Néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni az államadóság témához éves szinten egyre eladósodottabbak az államok a GDP arányában. Ez nyilván gond, de van egy abszolút értéken mért eladósodottság is. Ausztriában 70%-os az eladósodottság a GDP arányában. De ö, ritkán vizsgáljuk azt, hogy az államkassa eladósodottsága milyen arányban áll a magánszféra adósodottságával, amely nálunk csak 22 százalék. És lehet, hogy elképzelhető az, hogy az államadóságot nullára csökkentsük, de ez az utóbbi tíz év adatai alapján, a magán tőke eladósodottsága adatai alapján nézve, és az eurózóna tagjai között ez nagyjából hasonló arány. Tulajdonképpen akár 50%-nál kevesebbet is elég lett volna megadóztatni a, a termelt értékből, tehát az áfa, áfa köteles árukból, ahhoz, hogy nullára csökkentsük az államodottságot. A felső 10% jövedelmének, illetve vagyonának megadóztatása, vagy e, vagyon mind, mindössze felének megadóztatása, ha tíz évvel ezelőtt elkezdtük volna, akkor már a nullára csökkentette volna az adósságot. Ugye az állam, amikor a képzésbe, kutatásba befektet, akkor mindig eladósodik, ugyanakkor nagyon igazságtalan a vagyon eloszlása, és a miénknél hatékonyabb gazdaságok is gyakran hatékonytalanok, amiatt, hogy rossz az elosztás. Tehát igenis lehetne több terhet róni a felső 10%-ra. Nem tudom, hogy a bizottság foglalkozik -e ezzel a kérdéssel, és hatalmában áll le ebben a témában egyáltalán ajánlást tenni a tagállamok felé, de egy biztos, hogy tíz év alatt mi felszámolhattuk volna az államadóságunkat, hogyha ebből az irányba lépünk el. Köszönöm, kedves kollega. Most pedig átadom a szót Alberto Costának, aki a portugál parlament tagja. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai politikai diskurzus legújabban elővette a sharing politikák fogalmát is, és ezt különböző szempontból érdemes látnunk. Többféle kezdeményezést, pozitív reformokat javasoltak, ezek nagyon ígéretesek. És meg kell állapítanunk, hogy mindezt nagyon óvatlan lehetőségekkel, javaslatokkal ötvözik. Ezek a lehetőségek, amelyeket a gazdaság tekintetében javasolnak, azt a lehetőséget is magukban rejtik, hogy esetleg negatív kihatással lesznek majd a helyzetre. Hogyan tudnak a tagállamok hozzájárulni a jelenlegi helyzet javításához. Az európai fél évről beszélünk, szemeszterről, ez egy nagyon pozitív dolog lehet, de az egésznek mégis belülről kellene fakadnia. Egyértelműen a nemzeti parlamenteket is be kell vonni ebbe az európai fél évbe, hiszen a tervek szerint az eddigi tervek szerint ők csak a második fél évben vennének részt a munkában, amikor az első fél már meghatározták a tartalmakat. Azt hiszem, hogy javítani kellene az eljáráson e tekintetben. Nem szeretnék most rátérni a jogalkotási folyamat nehézségeire, amelyek a Lisszaboni szerződéssel felmerültek. Nagyon fontos látnunk azt, hogy milyen legfőbb elemeket rejt ez magában, de nem szeretnék részletekbe menően erről beszélni. Még egy másik dolog, ami szerintem kockázatokat rejt. A szerződés reformjának lehetőségei csak korlátozottan vannak jelen, de nagyon fontos lenne eleget tenni az alkotmányoknak is. És ez valóban egy sikeres folyamat lehet az Európai Parlamentben. Mégis nagyon nagyok a nehézségek, amelyeket, amelyekkel mindenképpen meg kell birkóznunk akkor, hogyha a politika nem alakul egységesen. Köszönöm, kedves kollega! Most pedig átadom a szót Krisztof Karesnek, a francia nemzetgyűlés tagjának. Köszönöm, elnök úr! Csak gyorsan szeretnék két témát felvetni. Az első gazdasági jellegű. A gazdasági pénzügyi válság, az euró válsága felhívta a figyelmet arra, hogy milyen jelentős különbségek vannak az európai gazdaságok között. Talán paradox az, hogy a válság és a válságból való kikerülés nem rendezi ezt a problémát, sőt, még erősíteni fogja a különbségeket, főként a versenyképesség terén. Néhány országban sikerült látványosan újból növekedési pályára állítani a gazdaságot, de másút ez nem sikerült, sőt, recesszió van. A költségvetési politikák koordinálása valóban szükséges, de nem elegendő. Az európai gazdasági irányítás makroekonomiai kérdésekkel is kell, hogy foglalkozzon, a kereskedelmi többletekkel, és azzal, hogy európai szinten hogy lehet megteremteni az igazi koordinációt. Mert ha nem, akkor ezek a különbségek megmaradnak, sőt, a végén még az eurót is veszélyeztetni fogják. Úgyhogy ezen dolgozni kell. A bizottság előterjesztett egy igen érdekes javaslatot a makroökonomiai felügyeletről. Az utolsó európai csúcson, de lehet, hogy nem jók az információ, de úgy tudom, hogy ez nem kapott prioritást a költségvetés tárgyalásakor. Szeretném tudni, hogy a bizottság elnöke hogyan szeretné megvalósítani a javaslatokat a makroekonomiai felügyeletet, ha jól tudom, egy bizonyos úgynevezett kapcsoló táblát vagy mérőrendszert kívánnak bevezetni, ott az adósság kritériumokat is jelölni fogják. Remélem, hogy ez segít a makroökonomiai problémák rendezésben. Másik kérdés, a nemzeti parlamentek bevonása. A mai és a tegnapi ülés mindenképpen pozitív és érdekes. Hogyan lehetne ezt hivatalossá, formálissá tenni egy kicsit precízebben? jelentés, vagyis javaslatok születtek az interparlamentáris találkozókról, hogyan lehetne mindezt megvalósítani. Jó lenne, hogyha a bizottság erről is nyilatkozna. Köszönöm. Önök? Köszönöm, kedves kollega. Most pedig átadom a szót Lord Haskinsnek, aki a Lordok házának tagja, Egyesült Királyság öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Barozó úrnak szeretnék két ügyben mondani valamit. Az egységes valuta és a szankciók tekintetében. Az egységes valuta kapcsán nem az a tanulság, hogy az eurozónának még több támogatásra lenne szüksége, hanem hogy ahhoz, hogy túléljen. Mert ha ezt tesszük, akkor még nagyobb lesz a divergencia az eurozóna és a nem eurozóna országok között. A szankciókra vonatkozóan egyes felelőtlen tagállamok, ha sokkal többet kell fizetniük majd jövőben, mint Görögország, Portugália és más országok, az elvileg jó, de valóban mindenkinek az érdeke az lenne, hogy a pénzügyi piacokról minden tagállamnak azonnal pontos képe legyen, és jóval a problémák kialakulása előtt kéne segíteni a döntéshozást az egyes tagállamokban. Köszönöm. Most pedig átadom a szót a következő szónokunknak, Hely Nauloma úrnak Finországból. Köszönöm, és köszönöm a bizottság elnökének és a belga miniszterelnöknek a kiváló felszólalásokat. Jó azt hallani, hogy a tanács és a bizottság is elkötelezettek egy erőteljesebb együttműködés mellett a költségvetési témában a nemzeti parlamentekkel három megjegyzésem lenne. Először is szabályokra lenne szükség a globális pénzügyi piacok miatt is, de az EU miatt, maga miatt is, strukturális problémák miatt. Olyan belső szabályokra van szükség, amelyek megakadályozzák egy hasonló válság kialakulását. Vissza kell szereznünk az egységes valutába vetett bizalmat, és az EU szintű döntéshozásba vetett vethető bizalmat. Ha új szabályokról beszélünk azonban, akkor alapvető, hogy az eddigieket is közben betartsuk. És felkérem a bizottságot arra, hogy keményen járjon el a sértőkkel szemben. Csak így lehet visszaállítani a piacokba vetett bizalmat és a polgárok bizalmát a pénzügyi struktúrákban. Ami a bankokat illeti, fontos, hogy miközben a bankok óriási profitokat generálnak, bankok is részt vegyenek a kockázatvállalásban, ne vethessék ki azt teljesen a nyakukból. mert miközben egyes országok maguk is óriási hiányjal küzdködnek, nem lehet elvárni tőlük, hogy más országok adósságát is a nyakukba vegyék. Tehát állandó megoldásokra van szükség, szükség megoldások helyett, és fontos, hogy a jövőben a bankok és hitelnyújtó intézetek, hitelintézetek felelősségéről folyamatosan szó legyen. Harmadik megjegyzésem pedig a tranzakcióadóval kapcsolatos. Ha vonattal vagy repülővel közlekedünk, vagy bármit vásárlunk, mindig van vásárlásainkon adó. Egyedül a pénzügyi termékek, pénzügyi szolgáltatásokon nincs adó. Tehát itt komoly, gyors döntése van a tanács részéről, és be kell vezetni a pénzügyi tranzakcióadót. Köszönöm szépen, és gratulálok. Pontosan betartotta a három perces időkorlátot, ezzel pedig elérkezünk a következő felszólalóhoz, Edmund Wittbrothoz aki a lengyel szenátusból érkezett hozzánk, öné a szó parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Sokat beszéltünk reformokról, a szükséges változtatásokról. Egy következő válság bekövetkezésének elkerüléséről. De beszéljünk most egy kicsit más megközelítésből, ugyanezekről a témákról, más kockázatokról. Mert ha új európai gazdaságot akarunk, akkor fennáll a veszély, hogy majd mindenki új intézményeket akar majd létrehozni. Egyes szakértők szerint már az Európai Bizottság már most túlreagálta a válságot, miközben korábban pedig elmulasztott intézkedéseket, amelyekkel megelőzhette volna a válságot. A felügyeleti rendszer gyengesége egyértelműen kiderült, és ugyanakkor a felügyeleti túlkapacitások megteremtésével nem biztos, hogy javítjuk a helyzetet. Arra kéne inkább odafigyelni, hogy a hitelek mennyibe kerülnek, hogy az áram mennyibe kerül, hogy ezek az intézkedések konkrétan lebontva javítottak el a gazdaság állapotán megsértettük esetleg közben a versenyszabályokat, hogy az európai bankok ekközben hogy lehet, hogy mégis még növelték a, a profitjukat szemben a svájci és amerikai bankokkal, még mindig nincsen konkrét szabály a tőkekövetelményekre vonatkozóan egy felmérés szerint szerint az európai bankok kivonhatók a bankkövetelményi szabályok alól a tagállamokban betöltött sajátos szerepük miatt. Egyes tagállamok megkérdőjelezik még a 3%-os költségvetési deficit szükségességét is. Arra hivatkoznak, hogy az amerikai kormány több milliárd dollárról támogatta meg a bankágazatot, a, az autógyártó ágazatot, és amit mi eddig, amíg az USA kormány eddig tett a válság kezelésére, azzal a nép nem elégedett, ez a mostani választás is mutatja. Lenne egy kérdésem Barozó úrhoz. Nem fél attól, hogy valamennyi intézkedés, amelyet most meghoznak, később a piac túlszabályozásához vezet. Köszönöm, kedves kollega, most pedig átadom a szót Jan Bauernek, aki a Cseh köztársaságból érkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy szót kaptam ma. Egy város polgármestere voltam, tudom, milyen nehéz munka az elnöklés. Van egy kérdésem Barozó úrhoz. Az első kérdés az európai költségvetéssel kapcsolatos. Az az érzésem, hogy néhány európai politikusnak nagyon nagy ambíciói vannak, és ehhez nem elegendő az európai költségvetés, az EU költségvetés, és azért emelik állandóan. Kérdésem Barozó úrhoz az, hogy szükséges-e az EU költségvetés emelése saját források megteremtésével, új adókon keresztül, és ha igen, akkor milyen adókat kellene bevezetni. Szeretném még elmondani, hogy a cseh köztársaságban, a cseh parlamentben az új európai adó kivetésének kérdése nagyon sok vitát okoz. Ami pedig a Lisszaboni stratégiát illeti, nekem az a tapasztalatom, hogy a Lisszaboni stratégia nem igazán sikertörténet. Őszintén meg kell mondani, hogy nem voltunk képesek az USA, az USA-t túllépni vagy meghaladni az USA elé kerülni. A kérdésem az, hogy az új 2020-as stratégián belül mire összpontosítunk? Talán jobban kellene a felelősségvállalásra koncentrálni. Az európai 2020-as stratégia sikere érdekében. Továbbá Juncker úr azt mondta, hogy sokszor tudjuk, hogy pénzügyi problémák lesznek, de nincs megfelelő mechanizmusunk a válságkezelésre. Lehet, hogy Görögország esetében is ez igaz, hiszen már előre tudtuk, hogy sok probléma van ott, de senki nem akarta alkalmazni a szankciókat, vagy más pénzügyi kritériumokat az ő esetükben. A kérdésem az, hogy a jövőben, amikor új pénzügyi kritériumaink lesznek, szankciók, büntetések lehetősége meg lesz, akkor Barózó úr az ön tapasztalata alapján úgy gondolja, hogy sikerül majd a 27 között konszenzusra jutni, és valóban alkalmazni a pénzügyi szankciókat? Elnök, köszönöm, kedves kollega. Most pedig az utolsó előtti hozzászólónak adom meg a szót, Heskel Roldnak, aki a Lordok házának tagja az Egyesült Királyságban. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak is, hogy összehívta ezt a konferenciát. Sokat beszéltünk a jövőről itt. Számomra az a kérdés, hogy közben nem felejtettük-e el a már meglévő szabályozások végrehajtását a végrehajtás problémáját. Például többségünk egyetért abban, hogy a belső piacnak sok előnye van valamennyi tagállam számára. Egyesek panaszkodnak, hogy számos belső piaci szabályt azonban nem tartunk be, és jó lenne tudni, hogy a bizottság nekünk, nemzeti parlamenti képviselőknek tud-e segítséget nyújtani, azáltal, hogy fogyasztói szervezeteket, szakszervezeteket, polgári jogi szervezeteknek segít abban, hogy a belső piac előnyeit valóban megszerezhessék maguknak. Azáltal, hogy be is tartjuk a szabályokat, mert sokszor ez nincs így, mert egyébként elvesztjük majd a fogyasztók bizalmát az EU termékekben, és miközben az európai gyártók a biztonságot, a fenntarthatóságot hangsúlyozzák, mégsem igaz az, hogy ezeket a termékeket valóban Európában állítanák elő. A vállalkozásoknak is segíthetnénk azáltal, hogyha ezeket a szabályokat jobban betartjuk, és a fogyasztóknak is. Jó lenne, hogyha a bizottság élére állnak, állna egy ilyen kezdeményezésnek. Köszönöm, kedves kollega! Most pedig átadom a szót az utolsó hozzászólónak, Massimo Caravagliának, az olasz szenátus tagjának. És én pedig átadom az elnöklést Martínez Martínez kollégának. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Az olasz szenátus egyhangúan elfogadott egy olyan dokumentumot, amely az európai irányítás kérdésével foglalkozik. Szó esett egy nagyon fontos pontról is e dokumentum esetében, mégpedig a további mutatók bevezetéséről, amelyek alapjául szolgálnának az egyes államok költségvetési helyzetének megítéléséül. A klasszikus mutatók nyilvánvalóan nem működtek megfelelően, a válság bizonyos országokat nagyon súlyosan érintett, pontosan az eladósodás tekintetében, és úgy tűnik, hogy a meglévő mutatók révén nem lehetett megfelelően megállapítani az eladósodottság helyzetét. olyan mutatók ezek, amelyek például a vagyonosodást és más tényezőket mértek, ezek nem voltak megfelelően megbízhatóak. Igaz ez a nyugdíjbiztosításokra is. Egy második téma, amit a francia kollégák már említettek, és Lamassur úr az elmúlt év folyamán sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, egy adhok konferenciát kellene összehívni az egyes nemzeti parlamentek költségvetési szakbizottságai részvételével. Ezzel kellene elérni azt, hogy az összes tagállam valóban megszorításokat tegyen, és megpróbálja csökkenteni a költségvetési deficitet, hiányt, ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a megfelelő intézkedéseket koordinálják, összehangolják. Mindenképpen szeretnénk egy ilyen konferenciát látni, és érdekelne, hogy mi gondol elő bizottság. Úgy gondoljuk ezen túlmenően, hogy egy ilyen konferencia, amely um, némileg azért informálisabb, mint uh, más rendezvények, esetleg könnyebben uh, eredményre juthat-e, mint egy uh, nagyon hivatalos, struktúrált konferencia. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ezzel a felszólalók listájának végére értünk. Nagyon sokan szólásra emelkedtek. Mindenki betartotta az időkeretet, szeretnék ezért köszönetet mondani. Most pedig eh, várjuk a reakciókat, és Barroso elnök úrral kezdjük. Ő reagálni fog az egyes hozzászólások Köszönöm, mielőtt még eh, reagálnék a hozzászólásokra, szeretnék gratulálni, szeretném üdvözölni Lötermelnököt eh, itt nyilvánosan. Hálásaknak kell lennünk a belga elnökségnek. Igen, komplex, eh, bonyolult helyzet van most Európában, és a belga elnökség rengeteget dolgozik, meggyőz, meg kell győznie a kompromisszum érdekében a különböző feleket. Igen, kényes helyzet van, a pénzügyi gazdasági válság, az új szerződés, a Lisszaboni szerződés is életbe lépett. Így szeretnék gratulálni, köszönetet mondani Löterm miniszterelnök úrnak és kormányának. Különböző kérdéseket tettek fel nekem a különböző pénzügyi illetékekről, adókivetésről, például Lettország képviselője. A bizottság támogatja azt a gondolatot, hogy legyen egy globális pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, ebben megállapodott az Európai Tanács. Holnap reggel Szőulba utazom, és előterjesztem az EU álláspontját a globális pénzügyi tranzakciós adóról. A bizottságon belül úgy gondoljuk, hogy ha ezt az adót csak Európában vezetjük be, ez versenyképességi problémákat okozhat. Ezért más lehetőségeket is keresünk. Ahogy több hozzászóló említette a vita során, például Finn barátunk Eneluama úr említette ezt, olyan helyzet alakult ki, amikor a bank és pénzügyi szektor kevésbé járul hozzá a gazdasághoz, egyéb szektorokkal összevetve lehetőség lenne a pénzügyi, nem diszkriminatív jellegű adóra, ez egy bankadó lenné, ami Hát vizsgálunk, egy dokumentumot készített a bizottság több opcióval, és néhány javaslat fog nem sokára születni. Ami az adókulcsokat illeti. Szerintem azt mondja, hogy az energia infrastruktúrákról is beszélt. Ma délután a bizottságnak ülése lesz, és pont erről fogunk beszélni. Várhatóan elfogadunk egy energia infrastruktúrára vonatkozó döntéscsomagot, ez egy nagyon ambíciózus csomag lesz, és jövő csütörtökön véglegesítjük és formalizáljuk ezt a döntést. Ez az egyik legfontosabb döntése lesz a bizottságnak az utóbbi és a következő éveket tekintve is, ami az energiával kapcsolatos. Mindent megpróbálunk belefogalmazni, mint egy közös energiapolitika ügyében lehet. Parazsácki úr Lengyelországból több kérdést tehát föl, Lengyelországból más kérdéseket is kaptunk. Örülök, hogy a lengyelek ennyire lelkesek. Az adó harmonizációról kérdezett. Jelenleg Európában nem lehet teljes harmonizációt megvalósítani. Azt hiszem ez nem titok, de az, az előbbi Európai Tanács ülésen az egyik tagállam adó ügyben nagyon-nagyon-nagyon elutasító hangot ütött meg, tehát nélküle ez nem lesz lehetséges. A cégek és különösen a kis vállalkozások számára az lenne jó, hogyha sikerülne közös vállalkozási adó alapot legalább létrehozni, és koordinációt kialakítani a vállalkozási adó alapja tekintetében. Ez már is egy nagy uh, segítség lenne. Nem lehet teljesen harmonizálni az adókulcsokat, de az adó alapot ezen a téren talán igen. Nem tudok részletekben válaszolni minden kérdésre most az időhiánya miatt, de ami az egységes piacról szóló törvényt illeti, és az ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket, minket ez nagyon foglalkoztat a kérdés, hogy hogyan lehet ezt a javaslatot a közjavára fordítani. Ugye Mario Monti jelentése alapján készült ez a tervezet. Általában az emberek nem szerelmesek a piacba, lehet, hogy vannak olyan országok, ahol igen, de általában nem. Inkább abból kell kiindulnunk, hogy a piac gondolatát le kell nyeletni, el kell fogadtatni a fogyasztókkal, a fogyasztói szervezetekkel, és egy ilyen Single Market Act pont erre irányul, hogy egy jelenlegi nehézségek megszűnjenek, de miközben erre javaslatot tesz, nyilván az egyes tagállamokat meg is kell támogatni majd ennek végrehajtásában. Ne, nem leszünk hitelesek, hogyha ö, azt látják a polgárok, hogy még mindig nem valósul meg az legalapvetőbb dolog a közös piac sem. Tehát hogyan tárgyalhatunk mi is majd ö, külföldi fórumokon, ha a saját polgáraink még mindig nem hihetik el, hogy van egységes piac. Tehát ha valami, akkor ez nagyon fontos most a közeljövőben, mert óriási növekedési potenciál van még mindig a belső piac elmélyítésében, és ahogy Laureszkin is kérdezte, vagy felvetette, szerintem az Európai Bizottság nagyon is keményen eljár most is már azokkal a tagállamokkal szemben, akik nem tartják be a belső piaci szabályokat. Nagyon sok törvénysértési eljárásunk van. Hat év bizottsági elnökség alapján elmondhatom, hogy ha a bizottság nem lett volna, akkor már meg is szűnt volna a közös piac, a belső piac. Higgyék el nekem, nagyon erősek voltak azok a tendenciák, erők, akik szerették volna renacionalizálni a piacot, felfüggeszteni a versenyszabályokat. Tehát a bizottság tartotta fönn a belső piacot. Az Egyesült Királyság mm, polgárainak üzenem. Ahhoz, hogy piac legyen, ahhoz intézményekre is szükség van. A piac magától nincs. És éppen ezért nagyon fontos az Európai Bizottság és a bíróság szerepe, mert e kettő nélkül káosz van. Pont mi vagyunk az intézmények a garanciái a piac fennmaradásának, mert egyébként bezárulnának az országok. És mi pedig igyekszünk pragmatikus módon hozzáállni a dologhoz, igenis segítjük a piac működését, és nem nehezítjük azt, nemzeti szinten is. Ahhoz járulunk hozzá, hogy minden tagállam a lehető legtöbbet kihozza magának a belső piacból. Amikor a költségvetésről beszélünk, sok tagállam, vagy egyes tagállamok úgy állnak hozzá, hogy visszakapok-e ugyanannyit a költségvetésből, mint amennyit beleteszek. És közben nem veszik észre, hogy európai polgárok százmilliói milliói profitálnak a belső piacból, köztük az ő állampolgáraik is. Óriási foglalkoztatási potenciál van a belső piacban. Ezt gondoljuk meg a pénzügyi terv, új pénzügyi tervről szóló viták során is majd. Az egyik képviselő, a cseh parlament képviselője, Bauer, Jan Bauer kérdezte, kérdezett valamit, és erre válaszolt most. Pontosan tudjuk, hogy a tagállamoknak milyen nehéz most a helyzete. Éppen a tagállami megszorítások miatt van szerintem szükség arra a vitára, hogy, hogy az európai költségvetésnek saját bevételei lehessenek. Ugyanis pont mivel a tagállamok nem tudják tartani befizetési szintjeiket a saját csődjük miatt, ezért, kell, ezért is el kell gondolkodni azon, hogy az Európai Bizottság ne csak tagállami, vagy Európai Unió ne csak tagállami befizetésekből éljen. Tudom, hogy ez egy kemény téma lesz, most adóról, vagy bármilyen új forrásról nehéz beszélni, de pont a tagállamok helyzetének enyhítése érdekében lenne erre szükség és ezt megpróbáljuk konstruktívan ezt a vitát most kezdeményezni, nyitva tartani azt, mindenféle populista ö, hang, felhangtól mentesen. Az Európai Bizottság tudja, hogy az egyes költségvetéseknek mi a baja. De az európai költségvetés teljesen más, mint az nemzeti költségvetések. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Az európai költségvetésnek nem lehet például hiánya a baj az, hogy a nemzeti költségvetésekkel foglalkozók energiáját főleg az viszi el, hogy fenntarthatatlan mértékű eladósodottsági pályára álltak egyes országok. Az európai költségvetés abban is különbözik a nemzeti költségvetésektől, a legtöbb nemzeti költségvetéstől, hogy, hogy körülbelül 50%-kal túlköltekeznek az államok, mint a GDP-jük azt megengedni a szociális állam fenntartása érdekében. Az európai költségvetésből mindössze 6-7% megy szociális jellegű kiadásokra, és csak minimális a, az administratív költség. Minden egyéb ö, beruházás, befektetés támogató pénz, akár a hagyományos mezőgazdasági politikáról beszélünk, akár a kohéziós politikáról beszélünk, a, akár az új területekről. Tehát mindenhol az Európai Unió pénzét nagy többségben ösztönző jelleggel költjük el beruházás, beruházás ösztönzésre. Ezek racionális érvek. Tudjuk, hogy nehéz időszakban nehéz racionális érvelést lenyelni, de ezek tények, és mi nyitottak vagyunk minden hasonló racionális érvel szemben. Itt most nem olyan időket élünk, hogy meg lehetne kérdőjelezni a belső piacot, az európai vívmányokat. Világos, nem szabadna, hogy vita téma legyen, hogy az, a belső piac mennyit segített Európának. Minden szinten, tagállami, helyi szinten, és persze a szubszidiaritás elvének a teljes figyelembevételével. De a globalizáció idején, amikor Amerikával, az oroszokkal, a kínaiakkal tárgyalunk, nagyhatalmakkal, ha mi nem lépünk föl egységesen, akkor minimális lesz a jövőben a hatásunk. Még a legnagyobb európai tagállam is csak a sarokban szomorkodhat majd, amikor ezek az államok, hatalmak tárgyalnak egymással. Ha egyáltalán hatást akarunk gyakorolni a globális vitára, akkor csak együtt léphetünk föl. És ha együtt lépünk föl, akkor valódi hatást tudunk gyakorolni. Ez az Európai Unió értelme a belső piac és ez a súly, amivel rendelkezünk közösen. Aztán, hogy most a politikák koordinációja tekintetében, ugye itt is volt egy kérdés erre vonatkozóan, Laura Skins tette föl, hogy több integrációt jelente az egységes valuta. Természetesen? Természetesen. És és azért akarjuk a közös gazdasági irányítást forszírozni az európai szemeszteren, mert meggyőződésünk, hogy a monetárius, monetáris unió, a valuta önmagában a gazdaságpolitikák egyeztetése nélkül értelmetlen. Csak akkor van a közös valutának értelme, hogyha konvergálnak a gazdaságpolitikák, vagy legalábbis együttműködnek. Tudjuk, hogy az Egyesült Királyság mindig kivétel, de a legtöbb tagállam szeretne egy ilyen bele simulni egy ilyen közös politikába, például Németország, illetve nem euró tagállamok is. Sokan elmondták már, hogy az alapvető érdekük, hogy az eurozóna stabil legyen, még hogyha ők nem is euró tagok. És er, e, ezért sok mindenre hajlandóak. Sokkal interdependensebbek vagyunk, mint valaha, minden, mindennel összefügg, és miközben egyes tagállamainknak óriási baja van az állam eladósodottságával, mások nem. Eladósodottak pedig ezek nem is euró tagállamok. Érdekes tehát, hogy az euróországok között van eladósodott és majdnem bedőlő, és a külsők között pedig van olyan, aki ennél sokkal jobban áll. A külső verseny tükrében a fiskális politika tekintetében, amit a tagállamokban eddig bevezettünk, az, vagy bevezettek a tagállamok, az fenntarthatatlan volt egyértelműen. Tehát nincs értelme a piacra mutogatni, a piacra panaszkodni. Ha az embernek nincsen adósság, akkor nem kell a piacra mennie, csak hogy mindenkinek van. És nagyon is sok van. Európát ezért versenyképesebbé kell tenni, és a globális versenyre föl kell készíteni. Ami a szankciókat illeti, a szankciókra vonatkozó kérdést. A transzparens információ áramlást illetően az első bizottságom eleve elsőként több hatalmat követelt a tagállamokkal szemben az Eurostatnak. A tagállamok ezt elutasították, mert úgy gondolták, hogy túlzottan belenyúl az életükbe a Eurostat. Márpedig, ha felállt volna egy jobb statisztikai rendszer, akkor nem történhetett volna meg Görögország. Most végre elfogadták a tagállamok azt, amit már akkor javasoltunk, mert transzparens információ nélkül nem lehetséges a közös valuta fenntartása. A monetáris unió nem piac. A monetáris unió az egy felügyelendő rendszer, ahol a tagállamoknak is óriási felelőssége van. Áttérek portugál nyelvre. Nagyon sok kérdés merült fel a felügyelet kérdésével, illetve a felügyelet hiányának kérdésével kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan a következőket mondanám el. Az Európai Bizottság már mindent megtett, amit meg tud tenni ezen a téren. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogyha a szerződést felül szeretnénk vizsgálni. A felülvizsgálattal kapcsolatos döntés, és Lötterm úr ezt még közelebbről is el tudja magyarázni, ezt tehát óvatosan kell kezelnünk. Kell egy állandó mechanizmus, amely válságkezelésre képes, Németország nélkül ez a mechanizmus nem lesz működőképes, ez is tény. Németország tekintetében fennáll annak szükségessége, hogy a szerződést meg kell reformálni, hogy ezt a témát tisztázni lehessen, hiszen végeredményben jogi kérdésekről van szó. A jogászok világosan kimondták, ez nem Németország rögeszméje, ezek világos tények. Itt tehát jogi kérdésekről van szó. Ez természetesen nem vált ki különösebb lelkesedést, hogyha a szerződés reformjáról van szó, senki sem fog üdvribalgásban kitörni, ez világos, de láthatjuk, ez egy korlátozott reform lesz. Ez azt jelenti, hogy az összes nemzeti parlamentnek nyilatkoznia kell ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hiszen a szerződéssel reformja csak úgy lehet és lehetséges, ha az összes 27 tagállam ratifikálja azt, és ezáltal a tagállamok is bekapcsolódhatnak a folyamatba. Ez egy lehetőség is a számukra. Fennáll annak a lehetősége, hogy ezt az úgynevezett európai szemesztert arra használjuk fel, hogy a nemzeti parlamentek valóban be tudjanak kapcsolódni a munkába. Lehetséges ez a kozak gyűlés révén, hiszen a kozak jövőre Magyarországon ül majd össze, ott pedig majd valamilyen módon talán egyfajta bevonás valósulhat meg. Ez egy informális módja annak, hogy a nemzeti parlamenteket fokozottan bevonjuk a munkába. Franciául folytatom. Szeretném elmondani, hogy én valóban hiszek a nemzeti parlamentek szerepében. A Lisszaboni szerződés előtt is volt már informális együttműködés, de tudni kell valamit. Az EU-ban már nagyon nehéz, nehézkes, néha nagyon lassú a döntéshozattali folyamat. Azt kell alkalmaznunk, ami a szerződésben szerepel. Most nem tudunk új döntéshozatali struktúrákat létrehozni. A tanács és a parlament együttdöntést alkalmaz, a bizottság javasol. Önök természetesen kontroll alatt dolgoznak a parlamentben. A Lisszaboni szerződés bevezette a szubszidiaritást, amit alkalmazni kell. Most szeretnék egyben néhány kérdésre is válaszolni, például Káres úr kérdésére. Szerintem informálisan is lehet együttműködni, fokozottabban. A bizottság a közelmúltban október 27-én kiadta 2011-es munkaprogramját. Ebben teljes körű lista van az összes jövő évi projektről. Ez a dokumentum lehetővé teszi a nemzeti parlamenteknek azt, hogy azonnal elkezdjenek tárgyalni, vitatkozni a fő kérdésekről, és így valóban el lehet kötelezni magukat a folyamat mellett, és ez nem is annyira informális, mert már tulajdonképpen egyre válisabbá tettük ezt az együttműködést. Kares úr kérdése. A különböző európai gazdaságok közti különbségek és a gazdaságok felülvizsgálata, felügyelete. Ez a szokásos jogalkotási eljárás keretében történik, ennek elbírása. Van Rompuy elnök úr vezetése alatt a munkacsoport javaslatokat tett, úgyhogy most ezt, ez majd a parlament elé kerül elfogadásra. Kell a gazdaságpolitikákat koordinálni bizonyos szinten, enélkül nem lesz stabil eurónk. Ott van a gazdasági és monetáris unió, az M nagyon fontos, de a G és a gazdasági is, tehát ez gazdasági és monetáris unió. Mindig vannak olyanok, akik elégedetlenek, pedig sok mindent tettünk, és ez jó értelemben véve forradalmi újítás. Integráltabb rendszer lesz, és a bizottság javaslatait minősített többséggel el lehet utasítani. Ez azt jelenti, hogy a jobb koordináció felé haladunk? Más területeken is az európai szemeszter nagy előrelépés a koordináció terén, tiszteletbe tartva a nemzeti parlamentek előjogait természetesen. Ami pedig a Larozier jelentést illeti, ezt a parlament és a tanács elfogadta, a tanács egy hangulak, és ez azt javasolja, hogy legyen egy pénzügyi felügyeleti rendszer Európában. Egy évvel ezelőtt még mindenki szinte azt mondta, hogy ez lehetetlen. De látjuk, hogy nap mint nap újdonságok vannak, de a tendenciát kell látni, mert Európa jól reagál a rendelkezésre álló eszközökkel a válságra, néha kormány, néha kormányközi eszközökkel, és időnként koherensebb is ez a válasz. Elnézést, túlságosan sokat beszéltem, de annyi kérdést tettek föl nekem, annyi fontos kérdést. És még egy utolsó gondolatom lenne a 2020-as stratégiáról. A cseh képviselő kérdésére válaszolva. A, a Lisszaboni stratégiáról azt kell tudni, hogy jó volt a stratégia, de a végrehajtása az volt. Mert nem tekintették a tagállamok sajátjuknak. Úgy gondolom, hogy az új gazdasági kormányzással, ha az önök parlamentjei is nyomást gyakorolnak, akkor sokkal jobb helyzetben leszünk, és a tagállamok rávehetők lesznek a 2020-as stratégia végrehajtására. Ezt én hat év tapasztalat alapján mondom a tagállamokkal, és mint korábbi miniszterelnök. Tehát igenis megvan a feltételrendszere annak, hogy ez működjön, de ehhez az úgynevezett ownership kell, vagyis az, hogy a tagállamok sajátjuknak tekintsék a stratégiát. És szerintem ez most meg fog valósulni, mert mindenki látja, hogy szükség van a versenyképesség javítására most már mm, végső megoldás lesz ez. Köszönjük, elnök úr! Valóban sokat beszéltél, elnök úr, de nagyon sokat mondtál is. És gondolom, hogy ezt senki nem vette tőled zokon különösen mivel nagyon konstruktívan álltál hozzá a nemzeti parlamentek szerepéhez. Most ívletem miniszterelnök úrnak adom meg a szót, hogy ő is reagálhasson a neki föltett kérdésekre. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Egyrészt támogatom a bizottság felszólalását. A bizottság igen aktív, és az EP és a Nemzeti Parlament kérdéseire választad a különböző érdekelt felek a lakosság kérdéseire, hiszen 1929 óta két évvel ezelőtt tört ki a legjelentősebb válság, és gazdasági programot is folytat a bizottság ennek fényében. Először is a bank levy, ahogy ezt mondják, jó franciassággal, tehát a bankok megadóztatása, ezen dolgoztatunk, dolgozunk, és a közeljövőben egy ECOFIN tanácskozáson megpróbálunk megegyezésre jutni a tagállamok között. Ami a költségvetést illeti, ahogy a hozzászóló is mondta, nemzeti szinten is mindenképpen el kell érni az, hogy a gazdaság növekedést szolgálják ezek a költségvetések, és ezt a rugalmassági eszköz által is alkalmazzuk. A GDP 0,03%-áról van itt szó, ezzel lehet tulajdonképpen gazdálkodni. A belga elnökség és a többi tagállam is most dolgozik javaslatokon, mégpedig azért, hogy minősített többséggel és ne egyhangulag lehessen szavazni akkor, amikor a rugalmassági eszköz felhasználásáról van szó, mert ez azt jelenteni, hogy a növekedési politika érdekében lehetne ezt eh, felhasználni. Ami pedig a 2020-as gazdaságpolitikát illeti, ahogy a felszólaló hangsúlyozta, ez igen fontos, ez a stratégia, a bizottság elnökével már többször egyeztettünk. Mi, mint soros elnökség és mint egy tagállam kormánya úgy tekintjük, hogy a hitelesség szempontjából a 2020-as stratégia, ami a Lisszaboni stratégia örököse, minél hamarabb elinduljon, konkretizálódjon, szilárd alapon, és eh, hangsúlyozzuk, sürgetjük a bizottságot arra, hogy az ütemtervet betartsa. Két fontos elemre helyezzük a hangsúlyt a nemzeti parlamentünkben is, mégpedig arra, hogy a 2020-as stratégiának legyen szociális dimenziója is, kiindulva a kitűzött célokból. Másodszorban én szeretném ismét hangsúlyozni azt, hogy nagyra törő európai iparpolitikára van szükség. Az angol száz gazdasággal, az amerikai gazdasággal ellentétben az EU-nak hivatása van, erősítenie kell a kontinens, az unió ipari kapacitásait is. Ez kiterjed a munkahelyteremtésre és a piaci részesedésre világszinten, úgyhogy nagyra törő iparpolitikára van szükség, a zászlóshajó kezdeményezések ezt szolgálják. Ami a gazdasági felügyeletet illeti, ez nem jól működött. Bízni kell azonban a Task Force eredményeiben és a bizottság szövegében is bízni kell. Ezen most dolgozunk, szokásos eljárást folytatunk azért, hogy e plusz eszközök be legyenek vezetve minél hamarabb. Egyrészt ezt le akarjuk zárni, azután az átültetés következik, és jogalkotási szövegé való átfordítás Úgyhogy mindenképpen ezen dolgozni kell azért, hogy elkerüljük a jövőben a hasonló kisiklásokat. A belga elnökség a Single Market Act-et kiemeli, az egységes piac aktust, volt erről jelentés, és ez kiterjed az egységes piac szűk keresztmetszeteire. Itt csatlakozom a bizottság elnökéhez, és elmondom, hogy politikai felelősként meggyőző munkát is végzünk. Meg kell győzni a közvéleményt, mégpedig arról, hogy mennyire fontos az Európai Unió, az sokan szeretnének belépni az EU-ba, közben a az állampolgárok, gazdasági szereplők nem látják mindig az előnyeit ennek a gazdasági integrációnak, és ezt eh, minden napjaikban sem látják, nem csak azt, hogy mennyire hasznos az egységes valuta, hanem az sem, hogy milyen fontos a eh, közös gazdaság, milyen érték. Úgyhogy itt a meggyőző munkát folytatni kell. Egy meg egy, az sokszor több, mint kettő, főként figyelembe véve a jól működő egységes piacot, a szabadkereskedelmi megállapodásokat harmadik országokkal. Ez fontos munka, és ezt nem lehet külön végezni, külön tagállom, tagállamonként, hanem csak együtt az EU részéről. És befejezésképpen szeretném elmondani, hogy preventív jellegű is a gazdasági munka azért, hogy elkerüljük a jövőbeli válságokat, erősítsük ezt a gazdaságot, szerintem ez a munka már jó úton halad. A tagállamok kormányai, a többi intézmény, a bizottság, a parlament számít a szoros együttműködésre a nemzeti parlamentekkel. Például azért is, hogy a meghozott döntések gyorsan megvalósuljanak a Lisszaboni szerződés keretében. Köszönöm, hogy kezdeményezték ezt a találkozót, és köszönöm az alkalmat, köszönöm ezt a véleménycserét, amely biztosan meghozza gyümölcseit. Köszönöm Lötter úr, köszönöm a tanács elnökének a hozzászólását. Tíz perc múlva fogom zárni az ülést, akkor külön köszönetet fogok mondani a tanácselnökének, de a bizottság elnökének is elmondom, mennyire nagyra értékeljük erőfeszítéseit, ez valóban dicséretes, ez a munka. A nemzeti parlamentek kollégái kell, hogy lássák, hogy az Európai Parlament és a tanács kölcsönösen dicséreteket vált, amikor találkozik. Jó. Ennyit szerettem volna mondani. A tanács és a bizottság elnökének részéről kiváló hozzászólásokat hallhattunk, és így most már a rendezvény végéhez érkezünk el. Demeyer urat hallhatjuk majd, és végezetül én fogok még egyszer szólni. Most először Demeyer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy a belga szenátus alelnökeként és egy város polgármestereként, ez a város igen erősen támogatja az európai szellemet, Szeretném elmondani, hogy itt ez a ház, az Európai Demokrácia háza igen nyitott vitában vettünk részt, és három magas szintű előadót is meghallgattunk a tegnap esti munkacsoport ülésekről. Bruno Toebens kollégám, honfitársam szólt arról, hogy hogyan alakuljon a foglalkoztatás a holnap Európájában gazdaság jövője a zöld gazdaságban és a tudás gazdaságában rejlik. A válságon még nem lépünk túl, de már most gondolkodni kell a jövőről. A 2020-as stratégia jó kezdetnek számít. Berez asszony a második munkacsoport elnöke volt, és a jövőbeli gazdasági kormányzattal foglalkozott, európai gazdasági kormányzattal. Nagyon fontos ez a kormányzat Európa jövője szempontjából. Mind nemzeti parlament tagja, feladatunk az, hogy valóban európai politikát folytassanak a kormányok, tiszteletbe tartva a nemzetek számára fontos kérdéseket. És ennek a munkának éppen ez a nehézsége. Pilazsolna úr, a harmadik munkacsoport előadója és hangsúlyt helyezett arra, hogy a az európai egységes piacot ki kell egészíteni az európai társadalmak, állampolgárok érdekében. A szolgáltatások irányelve e téren nagyon fontos. Csökkenteni kell a bürokráciát, ezt el kell kerülni, ahogy mondta, és mindenképpen mérsékelni kell. Kedves kollégák, el kell mondjam, hogy igen nagy öröm volt meghallgatni a bizottság elnökét, Barhozó urat, aki a szokásos lelkesedésével emlékeztetett az EU sikereire a válság során. Még nem ért véget a válság, tudjuk, hogy milyen reformokat akarunk végrehajtani a pénzpiacokon, és ott van a 2020-as stratégia is, úgyhogy ez azt mutatja, hogy jó úton járunk. Az az érzésem, hogy együtt fogunk működni, miután meghallgattam a különböző hozzászólásokat, az Európai Bizottság elnökével együtt fogunk működni azért, hogy megtaláljuk a kiutat a gazdasági válságból. És meghallgattam a válaszokat, a sok-sok feltett kérdésre, ez valóban igazi öröm volt számomra. Lümetr úr, az én miniszterelnököm, aki szintén dolgozott EU berkekben, jól ismeri ezt a házat. Ő is tudatában van annak, hogy mennyire fontos a válságot leküzdeni, a pénzügyi piacokat szabályozni, figyelembe véve a 2020-at, a fenntartható gazdaságot és a digitális Európát. Ezek a kifejezések az egyeztetett munka eredményeként valóban realitása válnak. A Dél-Koreával Dél kötött megállapodás azt mutatja, hogy az EU nem csak a belső helyzetet kívánja megszilárdítani, hanem a szomszédokkal és a távoli országokkal is megállapodásokra jut. Ez segít minket abban, hogy a gazdasági válságon is túllépjünk. Konklúzióként elmondom, hogy a mai vita bizonyítja, hogy mindannyian parlamenti képviselők, kormányképviselők, európai intézmények meggyőződéssel harcolunk kitartóan a gazdasági válság ellen, és nagy öröm látni azt is, hogy a különböző, a számunkra más és más fontos kérdéseken túl milyen nagy hangsúlyt helyezünk erre a közös politikára. Elnök úr, ezek voltak az én végkövetkeztetéseim, ezt szerettem volna ismertetni a hallgatósággal. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! A bizottság elnökének és a tanács soros elnökének hozzászólásai, valamint de Meyer hozzászólásai is lehetővé teszik számomra végezetül a rendezvény végén hogy rövidre fogja mondandómat, hogyha esetleg arról van szó, hogy mivel lehetne kiegészíteni az elhangzottakat. Megvannak a munkacsoportok jelentései, kettőt már szétosztottunk a kollégák körében, a harmadikat éppen most dolgozzák ki, az anyagokat, a még hiányzó anyagokat is meg fogják kapni mindenképpen. Négy-öt percben szeretném még egyszer összefoglalni az elhangzottakat, és szeretnék utalni olyasmire, egy olyas valamire is, ami számomra rendkívül fontos. Nagyon konstruktív módon, nagy lelkesedéssel és nagyon kellemes légkörben dolgoztunk itt együtt, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közös munkája tehát kellemes légkörben folyt. Elhangzott, hogy ez az ülés elsősorban a bizottság által került megrendezése. Nem, ez nem így van. Az Európai Parlament, valamint a belga parlament két kamarája szervezte ezt meg mindenek előtt. Ha valakinek gratulálni lehet, akkor mindenek előtt a belga szenátus, a belga képviselőház és az Európai Parlament munkatársait illeti meg az elismerés, hiszen ők tették lehetővé a rendezvényt, ők gondoskodtak a logisztikai megoldásokról, és ők tették lehetővé a gyümölcsöző munkát. Amit szintén szerettem volna említeni, hiszen ez egy különleges alkalom az a következő. Meg szeretném említeni a vitát az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament együttműködésével kapcsolatosan. Mindig is kívánatos volt ez, ez az együttműködés, de a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, amióta tehát egy új jogi és politikai alapra helyeződött az Európai Unió munkája, miután 10-15 évet tulajdonképpen köldöknézegetéssel folytattunk, és hogy nem teremtettük meg azt a keretet, amely globális szereplővé tett volna bennünket, amely az európai állampolgárok érdekeit képes képviselni az új nemzetközi szintéren, mind gazdasági, mind politikai tekintetben, miután tehát végül ez a folyamat lezárult, és megszületett a Lisszaboni szerződés, most az a kötelezettség is ránk hárul, hogy együttműködjünk egymással, tehát hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek együttműködjenek egymással. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek 14-szer előfordulnak a szerződés szövegében is. Ezzel kapcsolatosan el szeretném mondani, és én a parlament alelnökeként feladatomnak tekintem, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament közötti kapcsolatokat irányítsam, és felügyeljem ezeket. Két kollégám támogat is engem ebben a feladatban. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz volt ebből a pozícióból a 27 tagállamnál egyfajta beleegyezést elérni a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan. Miután azonban sikerült megegyezni, most továbbra is nagyon nehéz megvalósítani a továbbiakban ezt, hiszen a szerződés rendelkezéseit át kell ültetni a gyakorlatba. És pontosan erről van most szó. Ezen vagyunk, ezen dolgozunk. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolatokat is ennek megfelelően, a rendelkezéseknek megfelelően alakítsuk, és hogy a nemzeti parlamentek is részt vegyenek a munkában. Kezdődött ez tehát a szerződés megfogalmazásával, és most a megvalósítás fázisában vagyunk, ami még igen nagy nehézségekbe ütközik. Megpróbáljuk természetesen áthidalni ezeket, és az Európai Parlamentnek meggyőződése, hogy ehhez elengedhetetlen az együttműködés a nemzeti parlamentekkel. Számos dolog van, amit mindannyiunknak szem előtt kell tartanunk. Egy ilyen dolog az, hogy a Lisszaboni szerződés a nemzeti parlamenteknek fontos szerepet ír elő. Mindenek előtt azért, mert az Európai Parlament mindig is sikra szállt azért, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonjuk az itt folyó munkába. Hogy a nemzeti parlamentek ilyen gyakran megemlítetnek a Lisszaboni szerződés szövegében, ez nem a nemzeti kormányok és nem a nemzeti parlamentek ösztönzésére történt, az Európai Parlament ragaszkodott ehhez, mondván, hogy egy olyan konstrukciót kell létrehozni, amelyben az állampolgárok százszázalékosan képviseltetve érzik magukat. Ezt nagyon fontos átgondolnunk és szem előtt tartanunk. Ugyanúgy azt is fontos látnunk, hogy az előrelépés Európa demokratizálása tekintetében az elmúlt 50 évben legfőképpen azon méretik majd meg, hogy az Európai Parlament az egyes szerződésekkel hogyan tudta növelni kompetenciáit, hatásköreit, ez a mérce. Ezen lesz majd lemérhető, hogy mennyire vagyunk demokratikusak, és ez a demokratizálódás nagy mértékben növekedett a Lisszaboni szerződéssel, hozzátartozik ehhez természetesen a bizottság és a bizottság elnökének támogatása is, ezt is látnunk kell. Mindez természetesen ahhoz vezetett, hogy nagy kihívást jelent ugyan a szerződés megvalósítása, de mégis gondoskodni akarunk arról, hogy az ilyen összetett kérdések az állampolgárok hozzáférésében csapódjanak le, és részvételében, és a haladásban. Az Európai Parlamentben külön csoportot hoztunk létre erre, ez a Lisszaboni szerződés megvalósításával foglalkozó csoport. Itt a nemzeti parlamentekkel való együttműködés áll a középpontban. Én vagyok az elnöke ennek a csoportnak, és a parlament három alelnöke is képviseltetét magát. Emellett az Alkotmányos Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke is jelen van, a különböző szakbizottságok részéről is jelen vannak képviselők, és minden frakció részéről is jelen van egy-egy képviselő. Közösen elfoglaltunk, elf, elfogadtunk egy dokumentumot, amelyet az Európai Parlament megfelelő szerve is ratifikáltak, és ez a dokumentum nem titkos szöveg, ez még ha belső felhasználásra készült, akkor is egy hivatalos szövegről van szó, és nagyon fontos lenne, hogy önök ismerjék ezt a szöveget, hiszen ez egy olyan szöveg, amely a nemzeti parlamentek hatóságai előtt ismerte, azt hiszem, hogy önök nem ismerik ezt a dokumentumot, Véleményem szerint nagyon fontos lenne, hogy önök is ismerjék ezt a szöveget, hozzáférjenek ehhez a szöveghez, és tudják, hogy az Európai Parlament hogy milyen kérdésekkel foglalkozik, hol tart a kérdések megoldásában, és hogy mennyiben lehet egyfajta racionalizálást végrehajtani a lehető legmagasabb hatékonyság megvalósítása érdekében, és annak érdekében is, hogy az együttműködés a lehető legzökkenőmentesebb legyen, hogyha a felelősségi körökről és a hatáskörökről van szó. Azt hiszem, hogy a tegnap és a mai ülés kitűnő hangulatban zajlott, természetesen bírálat is elhangzott, többek között azt bírálták, hogy az európai parlamenti képviselők nem képviseltették magukat elég nagy számban. Ez egy olyan probléma, amelyet tudomásul veszünk, továbbítjuk a kérdést az érintettek felé, és itt megoldásra van szükség, hiszen nem engedhetjük meg, hogy az ilyen fontos és ritkán megrendezett ülések egy időben történjenek 20 másik szakbizottsági üléssel. Hiszen az ember nem lehet egyszerre két helyen. De ami itt elhangzott, az mindenképpen gondolatébresztő volt, nem csak az, amit a bizottság elnöke és a soros elnökség elnöke mondott, hanem az is, amit Zsolyé úr is elmondott tegnap, és ezt a szöveget is mindenki megkapta. Azt hiszem, az is igaz, amit Zsolyé úr mondott. Az Európai Uniónak köszönhetően a válság legsúlyosabb vetületeit sikerült elhárítani, és a bizottság elnöke is mondta, igaz, nagyon visszafogottan fogalmazott, de ő is elmondta mindezt. De a tagállamok természetesen nem ugyanabban a helyzetben vannak, hogyha a válságból való kilábalásról van szó. Vannak tagországok, ahol már a válságnak vége, és a jövővel foglalkozhatnak. Más tagállamok még viszonylag mélyen benne vannak a válsághelyzetben, és ott nagyon aggódnak, hogy hogyan tudnak kilábalni a válságból, és még nem tudnak a jövőbe tekinteni. De ez a jövő el fog érkezni, és azt hiszem, hogy az olyan üléseknél, mint amilyen a mai volt, olyan, olyan döntéseket kell hozni, amelyekkel alakíthatjuk a jövőt. Ennyit szerettem volna mondani, azt hiszem, hogy az európai gazdasági irányítással kapcsolatos szemeszter, az adóügyi harmonizáció és az európai költségvetés, a szociális kérdések, mindezek említésre kerültek itt ma, és ezek olyan dolgok, amelyek nehéz feladatok elé állítanak bennünket, de közösen képesek leszünk megoldani őket. Szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani a részvételért, azért, hogy érdeklődést tanúsítottak az ülés iránt. És köszönöm természetesen a bizottság elnökének is a részvételt, aki egészen mostanáig itt maradt velünk, annak ellenére, hogy olyan sok elfoglaltsága van. Köszönöm szépen még egyszer. Kedves barátaim, a következő ülésen találkozunk, és kérni fogom a titkárságot, hogy a neti képviselőkön keresztül, illetve a nemzeti felelősökön keresztül mindenkinek juttassák el a jelentéseket és a dokumentumokat, valamint a nemzeti parlamentekhez fűződő viszonyról szóló jelentést is, hiszen számomra fontos azon túlmenően, hogy a nemzeti parlament munkatársai tudják, hogy miről van szó, de ezen túlmenően az egyes parlamentek elnökeinek kell tudniuk erről. Nekik természetesen más tendőik is vannak, de nagyon fontos lenne, hogy ezt is figyelembe vegyék teendőik során, ezt a dokumentumot. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjék ennek a tartalmát. Ez 7-8 oldalnyi anyag, nem több, és nagyon fontos lenne, hogy ezt is ismerjék, hogy legközelebb arról is eszmecserét folytathassunk, hiszen ez számunkra rendkívül fontos. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, és mindenkinek jó hazautat kívánok!